Kedves kollégáim, a tolmácsok készen állnak. Kedves kollégáim, igen, sűrű a napi rendünk, ezért azonnal azt javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat, az eszmecserét, Tudván azt is, hogy az első rendi pont a rend elfogadása, azzal is jár, hogy ezt a mai rendet elfogadjuk, és ezzel kapcsolatban Szeretnék néhány tájékoztató jellegű gondolatot megosztani, hatot. Ami a kilences pontot illeti, Deli asszony szociális lakhatási témáját előre hozzuk, és az ötös pont alatt foglalkozunk vele, aztán hatos pont munkavállalók fizikai tényezők hatásairól keletkező kockázatai, azt holnap délelőtt tárgyaljuk a 17-es pont után. 18-as pont, ahol Őri Csaba úr véleménytervezetét fogjuk 2014 évi költségvetésről megtárgyalni a 8-as pont után. 13-as Hendel jelentés határokon átnyaló kollektív tárgyalásokról holnap délután a szavazás után, a 26-os pont után kerül tárgyalásra. 27-es pont, Deli asszony szociális lakhatási jelentését holnap elsőként szavazzuk meg, holnap délután, a 28-as pont pedig Costello asszony tollából a legrászorultabbak segély alapja, a szavazást május 7-én tartjuk meg, viszont a módosítókról még ma délután cserélünk eszmét. Ha senkinek nincs hozzáfűzni valója, akkor így módon fogadjuk el a napi rendtervezetet, és köszönöm a kollégáknak, akik közben eljutottak a termünkbe. Most a kettes elnök közleményei. Először is Sógor úr az európai demográfiai statisztikákról szóló jelentésére térnek át. A plenárison csütörtökön úgy döntöttünk, hogy a az állásfoglalás tervezetről a szavazást elhalasztjuk, így az Amploa megnyithatja a tárgyalásokat a tanácssal annak érdekében, hogy a plenáris által elfogadott mandátumnak megfelelően tárgyaljunk. A tárgyalási csapat tagjai a következők. Én magam, Sógor úr, a jelentésteve, Papadopoló asszony az SZND részéről, Hárkin asszony az Aldétől, Deli asszony a Zöldektől, Thomas Handel úr a GUE frakcióból. Az első három oldalú tárgyalásra 13-án, május 13-án 18 és 21.30 között kerül sor. Természetesen a továbbiakról majd tá- ö, tájékoztatom Önöket. Következő közlemény. Az, a szakbizottságunk új szabályokat fog alkalmazni, mégpedig új módon fogja az e-meeting alkalmazást használni. A képviselőket már a titkárság tájékoztatta, az ITEK főigazgatóság úgymond minket jelölt ki, hogy kísérleti nyúlként teszteljük ezen e-meeting alkalmazást. E-meeting tehát az alkalmazás neve, és így lehet ott az ülés dokumentumokhoz, mint a táblagépekről, mint pedig a laptopokról hozzáférni. Azokat jegyzetekkel lehet ellátni, és aztán helyileg különböző módosításokat is lehet eszközölni. Az e-meetinget bárhol, bármikor lehet alkalmazni, a Wi-Fi és a 3G-nek hála. Most teszteljük, persze a papír dossziékra ezután is számíthatnak a képviselők, már ma elkezdjük az alkalmazást használni, és egy tájékoztató ülésre holnap ebben a teremben 14.15 és 14.45 között sor kerül. Most egy képzési időszakot élünk, és átmeneti időszakot, úgyhogy ezen azon koncepciókat is alkalmazhatjuk, amelyeket különben védünk magunk is. Következő tájékoztatás, közlemény, önök is tudnak róla, hogy a titkárság is köszönöm neki, kezdeményezett, mint más szakbizottságokban is, egy hírlevelet, tájékoztató hírlevelet. Remélem, hogy hasznos lesz ez önöknek, és külső-belső munkatársaiknak. És negyedik közlemény, ami a tolmácsolásokat illeti, amelyeket megrendeltek és nem használtak föl a képviselők, az árnyék előadók ülése a segély alapról, ahol francia-angol tolmácsolást kértek, 30 perccel később kezdődött, április 18-án, mint azt kértük. Így egy fél órán keresztül a tolmácsolás úgy állt rendelkezésre, hogy senki nem használta föl. Ami a PSC háromoldalú egyeztetést illeti április 14-én, ott angol, francia és német tolmácsolást kértek a képviselők, de ezt az ülést aztán törölték, miután nem állt rendelkezésre az elnökség. Úgyhogy ki kellene nekik számláznunk a tolmácsolás díját. Ötödik közlemény. Webstreaming ülést tartunk, mint mindig. Most a hármas napi rendre, valamint a négyes napi rendre térünk át, amelyek egy közös vita tárgyát képezik, ugyanis itt azon módosítók megtárgyalásáról van szó, amelyek két jelenleg tárgyalás alatt álló rendeletről szólnak. Az első rendelet a közös rendelkezéseket megfogalmazó rendeletről szól, az, valamint az Európai Szociális Alapról szóló rendeletről van szó. Itt az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést nevesítem, de Tomás Mann kért szót. Hát, Elnök asszony, köszönöm szépen. Két közleményem lenne, két kérdésem lenne a közleményekhez. Az egy jelentés alapján a komitológiai eljárás résztvevőit megismertük, tehát a tanácsa és a bizottsággal folytatott tárgyalásokon. A kérdésem az, hogy a közúti közlekedést, illetve hogyan néznek ki a dolgok, mert a transzakbizottság többséget kapott, én ezt sajnálatosnak tartom, de a nagy sikerük múlt héten az volt, hogy háromnegyedes többséggel elfogadtatták ezt, de ez egy jel is, és kihívás is. Mert a bizottságtól és a tanácsal, hogyha tárgyalunk, hogy fog ez kinézni? Van erre egy szabály? Hogyha az ötvenes cikk szerint magához vezette, a, magához vette a kezdeményezés egy szakbizottság, akkor ott kell lenniük a trialóguson? a transzakbizottsági emberek azt mondták, hogy az employee szakbizottságot meg se hívjuk, majd egyedül elintézzük. Szerintem ezt blokkolnunk kellene, mert a plenáris ülésen egyértelmű volt, hogy minket bíztak meg nagyon nagy többséggel. Úgyhogy ez a kérdésem, már most tud-e válaszolni erre, vagy el kellene halasztanunk a válaszadást, nem tudom, de az elnök közleményeihez ezt közölni akartam a rendben. Köszönöm. Um, donc, ça n'était pas un point lié nem, itt nem az elnöki közlemények, hanem az egyebek alatt ö, ö, fogalmazhatjuk meg a választ. Részemről természetesen világos választ kívánok adni, hiszen mi vagyunk az érdemben felelős szakbizottság, a plenáris megszavazta a szöveget, bármilyen eredménnyel is történt a szavazás, a téma felelőse, a témában mm, olyan kompetenciával rendelkezik, mely szerint a háromoldalú tárgyalásokban is részt vesz majd. A parlamentben és a bizottságnál is ez a szabály. Most visszatérek a hármas és négyes napi rendi pontra, és egy kétoldalú monológ megtartására Őri Csaba úrnak adom meg a szót, mert Kósa Ádámát és Elizabeth Morán sártjét is képviseli, és közös e, eszmecseleként önnek adom meg a szót, Őri úr. Elnök asszony, úgyhogy jobb hiány kénytelen lesznek a kollégák velem beérni arról tájékoztattak engem mind Elizabeth Vanasátjé, mind Kósa képviselő úr, hogy hosszú és nehéz tárgyalásokat folytattak a, a tanácssal, és néhány olyan kompromisszumot sikerült kialakítani, amelyet jó szívvel ajánlanak nekünk. Az egyik ilyen kompromisszum, az, az életkorra vonatkozott, tehát nevezetesen arról van szó, hogy milyen életkori határ alatt tekintjük az Európai Ifjúsági Garancia Alap kompetenciájában azokat a fiatal munkanélkülieket, akiket célcsoportként itt meghatározhatunk. Különféle ajánlásokat. Mindez a, a kompromisszum ugye azért is fontos, mert eltérő regisztrációs szabályokat alkalmaznak a tagországok, eltérő korhatárokat. Itt tehát célszerű volt találni egy olyat, amely egységesen az alap számára használható lesz. Itt 30 évben állapodtak meg, tehát azt mondjuk, hogy azokra vonatkozik az alap a javaslat szerint, akik 30, év, 30 éves korukat még nem érték el. Ugyanúgy a kérdés az volt, hogy milyen területekre vonatkozzon. Itt ugye vannak szabályos definícióink, amelyeket jól ismerünk ezek a különböző NAT régiók és a, a kérdés az, hogy az adott régióban milyen szintet ér el a munka nélküliség a vonatkozó korosztályban, és itt is különféle javaslatok voltak. Végül is Kósa úr és Morán Sarkier asszony javaslatait összevetve és a tanácssal megvitatva abban maradtak, hogy 20 százalék legyen ez az arány. Mindehhez hozzá tartozik, ha jól vagyok informálva, akkor a szocialisták részéről jött javaslat, amelyik 22,5%-ról szólt, annak a figyelemben vételével, hogy ne egyszerűen csak a régiókat vegyük figyelemben, hanem határozzunk meg a régiókat is. Ezzel kapcsolatban nekem speciálisan vannak, lennének majd kérdéseim, mert míg a, a, a NAC régiókat azoknak világos és egyértelmű definíciói van, de kihatározza meg és hogyan a, az alrégiókat, a szab-régiókat, ez még nem teljesen világos számomra, hogyha jól tudom, ez irányban a jelentéstevő kérdése fordultak a, a bizottsághoz, hogy egy ilyen döntésnek, a parlament ilyen irányú döntésének milyen gyakorlati konzekvenciái vannak, nyilván ezt meg kell, meg kell várni, mert azt azért ugye valamennyire el, el szeretnénk kerülni, hogy mindenki, hogyha öt falut és egy várost, ahol kiúra magas a munkanélküliség, önkényesen e, egy szabrégiónak e, nyilván itt akkor nehezen kezelhető helyzet alakul ki. Tehát kell valami olyan definíció, amit amit, amit valamennyien kezelni tudunk, de egyébként e, a tárgyalók részéről egyetértés mutatkozott ezekben a, a feltételekben. A pénzösszegek egyenletes és egyenlő kiutalásának kérdése itt ugye mi eleve tettünk egy javaslatot, hogyha jól tudom, egy levél keretében, hogy a, különösen az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban egy sürgősségi probléma is fölmerül, kellene egy lendületet adni, majd meglátjuk, hogy sikerül elérnünk azt, hogy adott esetben az elején, a, a vonatkozó időszaknak az elején nagyobb részt használhassunk később kevesebbet, a makroökonómiai kondicionalitás elvetésében úgy látom a parlament részéről teljesen egység mutatkozik, más különösebben vitatott kérdést én nem láttam ezekben a módosító indítványok, lényegében ezeket a kérdéseket ölelik át, és mind Manesát asszony, mind Kósa úr, a bizottság jó indulatába javasolja a kialakított kompromisszumokat. Köszönöm szépen. Kinga Kunz. Good, Kinga. Thank you very much. Just, just... Köszönöm szépen. Csak néhány hozzá fűző valom lenne. Itt uh, igazából még a tanács és a parlament között nem szügeltett megállapodás. Egyelőre a parlamenti pozíciós anyagról vitázunk, és az igaz, hogy abban sikerült megállapodnunk, hogy a felső határ, a felső korhatár 30 év lenne, és ugyanakkor azt is szeretnénk elmondani, hogy akár azok, azon személyek számára, akiknek van végzettségük, azok szám, illetve azok számára is, akiknek nincsen, őket is valahogyan bele kellene építeni ebbe a rendszerbe. Egy részről voltak nagyon jó viták, fontos kérdésekről, és született egy kompromisszum is. Azt mondtuk, hogy a fiataloknak jó lehetőséget kell biztosítani, nem akármilyen lehetőséget, hanem vagy munka lehetőséget, vagy továbbképzési lehetőséget. És ugyanakkor nem szabad feltételeket támasztani a fiatalok számára a munkanélküli segély vagy más jellegű szociális juttatások megkapása előtt. De nem sikerült viszont megállapodnunk azzal kapcsolatban, hogy milyen formátumot is kívánunk a, ennek adni, de a fiatalkorúak szervezeteit is be kell, tehát ezeket az ifjúsági szervezeteket is be kell vonni a programokba. Ez biztos, nagyjából ez lesz a kompromisszum lényege, de hogy milyen mértékben, az még nem világos. Elég erős a motiváció, hogy minél hamarabb 2014-ben meg lehessen kezdeni ezt a programot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerkász képviselő következik. Ezzel kapcsolatban lenne néhány gondolatom, mm, és le is zárnám most azokat, akik hozzá szeretnének szólni. Köszönöm szépen. Sergio Gutierrez nevében, aki még a repülőn ül, még nem érkezett meg, a következőket szeretném elmondani. Teljes megegyezés van abban, hogy egyetértünk és támogatjuk a jelentéstevőt a kompromisszumokban is. Fontos ez számunkra, hogy a fiatalokat ne hagyjuk ki, a 25 és 30 év közöttieket, ezt nagyon szerettük volna elérni, ezt, ezt sikerült is elérnünk. Itt minőségi követelményeket, feltételeket sikerült beépíteni, és lehetőségeket biztosítani a továbbtanulásra, ehhez alapokat kell, forrásokat kell biztosítani. Az Európai Szociális Alap, ez mindenképpen jó kiinduló pontot jelenthet ehhez. Az egyetlen kérdés, amiben vannak a godalmaim, és még ezzel kapcsolatban konzultációkat fogunk folytatni, ahogyan Őri Csaba is elmondta, mi is azt támogatjuk, hogy minél inkább kiterjesszük ezt a programot területileg is, és így is fellépjünk a munkanélküliség ellen. 20% lehetne a kompromisszum, És lenne egy kérésem is ezzel kapcsolatban. Azt szeretnénk elérni, hogy 3 milliárd euró amelyet a fiataloknak szán az Európai Szociális Alap. Nos, ezeket, ezt az összeget ne csoportosítsák át a szociális alapon belül. Tudom, hogy itten a derogációk nehezen megvalósíthatók, de mindenképpen azt szeretnénk kérni, hogy ha ezt az összeget csökkenteni kívánják, akkor az nagyon rossz hatással lenne a programra, mi szeretnénk azt is, hogyha sikerülne elérni azt, hogy, megvalós, hogy ne valósuljon meg ez az átcsoportosítás. Schröter asszony, köszönöm először, és köszönöm a jelentéstevőnek. Nagyon jók voltak a tárgyalások, nagyon nyugodt ütemben folytak, és tényleg megpróbáltuk, hogy a lehető legjobb megszövegezést találjuk meg. Ez nagyon fontos volt számunkra, jó sok időt szántunk rá, és szerintem nagyon jók a kompromisszumok. Különösen a megszövegezés az életkort illetően, hogy mondjam el ezt, ahogy a jelentéstevő asszony is gondolja, szerintem is ez egy nagyon jó megfogalmazás, nagyon jó megoldást találtunk és szerintem a tanácsnál is jók az esélyeink ebben az ügyben. Egy dolog azonban nem működik szerintem. A D kompromisszum, mégpedig azért, mert itt nem a tartalomról van szó, a tartalommal egyetértek. Igazából az első részről van szó, ugyanis itt megpróbálják, hogy a nemzeti szintekkel próbálják összehangolni a natokat. Ez egyszerűen nem megy gyakorlatilag, tehát ez egyszerűen nem jöhet létre. Hogyha megnézzük a százas cikket, hogy mi a Monitoring Committee-nek a szerepe nemzeti szinten, a tárgyalásokon, a CPR esetében. Ezt gyengíti a bizottság szövegével szemben túlságosan regionalizált, akkor szerintem ez gyakorlatban egyszerűen nem működhet. Így aztán egy javaslatot tettünk a tárgyaláson, azt mondtuk, hogy a 15. cikkbe vesszük bele, de nem az első, hanem a második és ötödik bekezdésekbe. Tehát 15. cikk, második, ötödik bekezdés annak érdekében, hogy a parlamentet informálják az elért eredményekről az éves jelentésben és a progress jelentésben. És azt a megfogalmazást választottuk, hogy a parlamentet tájékoztatják. Ez működhetne, de ez, ahogy így megfogalmazásra kerül, nem elfogadható a zöldek számára, nem működik a gyakorlatban hiszen az a célunk, hogy a parlament mindig részt vegyen a tárgyalásokon, de így, ahogy most szerepel, a megszövegezés nem helyes, és a tanácsot sem tudjuk elfogadtatni, mert technikai szempontból és gyakorlati szempontból lehetetlen. Úgyhogy a javaslatom az lenne, hogy a második és ötödik bekezdésbe vegyük bele, ami azt mondaná, hogy az éves jelentésben és a progress jelentésben kötelezettségét tegyük azt, hogy a parlamentet tájékoztassák minden régió helyzetéről, és a bizottságot bíznánk meg ezzel. Így a regionális és nemzeti szintek az uniós szintekkel összekapcsolhatók. Én erre kérnék mindenkit, hogy az eredeti megszövegezést hozzuk vissza megint, akkor a zöldek számára is elfogadható lenne ez, különösen a második rész. De ez a megszövegezés, ez csak egyszerűen blamál minket, úgyhogy a zöldek számára nem elfogadható. Köszönöm. Bien, alors dans la vie, il... Köszönöm szépen. Nos, hát azt hiszem, hogy Schröter asszonynak nagyon jó ötletei vannak, de nekem is vannak ötleteim ezek a nyomon követő bizottságok története, ez egy hosszú történet, akkor, amikor Sőter asszony és Morán Sártyi asszony jelentései megszövegezése meg, kerültek, akkor azt mondták, hogy nem volt követés. Én ezzel nem, vagy, nem értek egyet. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyben nem értünk most egyet. Ugyanis az, hogy róluk vitát folytassunk ezekről a nyomonkövető bizottságokról, mm, ezekről lehet vitázni, minden esetre, hogy az európai parlamenti képviselőknek nem csak jogalkotási feladata van, hanem bizony a terepen is legalább megfigyelő státuszt kell, hogy kapjunk ezekben a nyomonkövetési eljárásokban, ez szerintem nagyon jó lenne. És ez az igazság akkor is, amikor a mai délután témájáról beszélünk. Ezzel kapcsolatban is ugyanis ugyanez mondható el. Az első gondolatom Őri úr szellemében az alrégiók kérdése Morán Sártyék asszony jelentésében is szerepel. Itt ugye miről is van szó? Itt tulajdonképpen a városok körüli területekről van szó, Én például ö, egy olyan régióból érkezem, ahol ö, nem két-három kis m, mm, falu ö, küldött ide, egy nagyon szegény régióból származom, tehát egészen máshogy néznek ki a visszaosztási rendszerek, mint mondjuk az Ile-de-France területén, nem minden úgy néz ki a helyzet, mint Franciaországban, mondjuk Párizs környékén az Ildő france hogy a gazdagok ellenőrzik a szegényebb területeket. Én azt hiszem, hogy az Ildő de france belül is jó néhány ilyen példát, példát találhatnánk még, ahová a biztosok is ellátogattak, és teljesen világosan kiderült akkor, hogy az Ile-de-France régiót nem lehet mint régió mm, kezelni, hanem talán, ha nem is alrégiók, de mégiscsak valamiféle ö, kisebb administratív szekcióban kell gondolkodnunk, tehát föl kell osztani a területet annak érdekében, hogy egyrészt ez megfeleljen ez a felosztása már létező administratív felosztásához, annak az adott országnak, de másrésztről a helyi jellegzetességeket is figyelembe lehessen venni. Aztán a második gondolatom, mi ugye azt kértük, minden bizonyára emlékeznek még, hogy a rég, regi szakbizottsággal együtt és azonos feltételeket kapjunk Kósa úr jelentésében, és a társelnök a fiatalok garanciájával kapcsolatban is ezt hangsúlyozta, de ő ezt azért is kérte, hogy rámutasson, hogy a regi szakbizottságnak kellene figyelembe vennie az, az foglalkoztatási szakbizottság véleményét és ezt most olvasom angolul. Yeah. And answers have been given that the Regi Committee will follow the position of the Ample Committee as regard the element contained in the new Annex 3 ter of the CPR proposal, including the context of interinstitutional negotiation. Donc je crois que pour notre... Nos, hát ennyi tehát az idézetről, és most visszaadom a szót őri úrnak, aki ke- kettős szerepet vállalt itt. Köszönöm a szót, elnök asszony. É, ér, vagy hogy mondjam, értettem, amit Elizabeth a zöldek nevében mondott. A többiek részéről úgy látom, hogy alapvetően egyetértés mutatkozik abban, hogy támogassuk a jelentéstevőink által kialakított kompromisszumokat be fogok számolni mind a két kollégának arról, amit most hallottam, és hogyha még szükséges, akkor ők nyilván egyeztetnek, de én azt javaslom, hogy a módosító indítványokat, amelyeket a kompromisszumként megfogalmaztak, azokat támogassuk. Köszönöm. Merci. nous allons voter. Euh, Köszönöm szépen. A szavazásra mindkét jelentéssel kapcsolatban holnap kerül majd sor, és akkor ezeket a gondolatokat majd a tanácssal való a tárgyalásainkba is be fogjuk építeni. Következik az ötös számú napirendi pont. George Bach jelentése Európai Unió légiközlekedéssel kapcsolatos külpolitikája és a jövőbeli kihívások kezelése. Itt egy olyan véleményről van szó, amelyet a TRAN bizottságnak készítünk. Marinescu úr a vélemény, az előadója ennek a jelentésnek. 28 módosítás érkezett, három kompromisszum született, úgyhogy megadom a szót a vélemény készítőjének. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy nem kell arról beszélnem, hogy mennyire fontos ez a dosszié, sem arról, hogy milyen nagyok a kihívások az európai légiközlekedési politikában. Ahogy ön is mondta, 20 módosító indítvány érkezett, egy része tőlem, egy része Jutta Steinrücktől és Benyan kollégától. Nagyon köszönöm nekik a kitűnő együttműködést. A módosítókból három kompromisszumos indítványt sikerült összeállítanunk minden nehézség nélkül, és úgy gondolom, hogy azok a módosítók, amik a kompromisszumokba nem kerültek bele, azok ezeket támogatni tudom, és szerintem semmi nagyobb nehézség nincsen a szavazást illetően holnap délutánra. Nagyon szívesen a rendelkezésükre állok, hogyha vannak kérdések. Köszönöm szépen. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück. Igen, én is köszönöm. Köszönöm a raportőrnek és Filip Benyönnek. Azt hiszem, hogy hármasban nagyon jó, egységes szöveget értünk el, a kompromisszumok szükségesek voltak, mert számunkra is fontos az, hogy a szociális partnereket bevonjuk. Ez egy hatalmas munkaerőpiac itt Európában, a légiközlekedés, és már a többi dossziéban a földi irányítással és a földi személyzettel kapcsolatban is láttuk, illetve a pilóták munkaidejével kapcsolatban is, hogy nagyon fontos, hogy a globális versenyt ne csak a munkavállalók szempontjából közelítsük meg. Én úgy gondolom, hogy a repülési idők, a kabin személyzet és a pilóták számára. Ez egy olyan téma, amivel már foglalkoztunk, és foglalkoznunk kellene még az egészségvédelmi irányelv keretében. Különösen akkor, hogy a harmadik országokból érkeznek légitársaságok, és az Európai Uniós légtérbe irányul az utuk, hogy a nemzetközi munkavállalói szervezet is védje a munkavállalók jogait. A szavazást illetően szerintem nem lesz nehéz dolgunk. Most egyelőre ennyit köszönöm. Filbennyel. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani Bach úrnak és Jutta Steinrücknek is. Nagyon jól együttműködtünk, Három kompromisszumot sikerült összeállítanunk. A módosítók főleg az egységes európai égboltra vonatkoztak, ugyanis ez munkahelyeket teremthet más szektorokban is. Rá akartunk mutatni arra is, hogy a közlekedési csomópontokba való beruházás, különösen ottól ez nem elegendő, kisé versenyképesebbé teszik ezt a területet, és lehetővé teszik azt, hogy sokkal jobban működjenek. Például az Egyesült Királyságban London mindig egy kiemelt csomópont, és kicsit több fejlesztést kap, mint a regionális repterek, pedig ha ezeket fejlesztenek, akkor mentesíthetnék a londoni repterek terhelését. Még mindig van egy kis kérdőjel az agyamban a 19-es módosítót illetően, de gondolom, hogy szóbeli módosítóval megoldhatjuk ezt. Ugyanis azt mondja, hogy az alapvető emberi jogok ILO egyezményét, hogyha aláírták a légitársaságok, be kell tartaniuk. De azt hiszem, hogy ezzel a kis problémával majd később megbirkózunk. Van azonban egy nagyobb problémám is, a 23-as módosítót illetően. Mert azt mondja, hogy harmadi országok légitársaságai is be kell, hogy tartsák az ILO konvenciót. Hát ez attól függ, hogy melyik harmadik országról beszélünk. Hiszen hol van a légitársaságnak a székhelye, hol jegyezték be, és az az adott ország aláírta a konvenciót és hogy ratifikálták-e az egyezményt. Ez vonatkozik egyébként a módosító második részére is, amely kötelező érvényű ilónormákat emleget. Hát ki fog itt büntetéseket kiszabni, hogyha egy harmadik ország sérti meg a szabályokat? Persze, csak ahhoz ragaszkodhatunk, hogy igen, tárgyaljuk meg, igen, kérhetjük, hogy a nemzetközi szerződések feltételeit tartsák be, de nem tudunk rájuk más érdemben hatni. Legalábbis nem ebben a dokumentumon. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, esetleg mások hozzá kívánok szólni. Amennyiben nem, akkor megadom a szót Bach úrnak. Ja, és... Igen. Azt hiszem, hogy nagyobb problémák nem merülnek fel és a bizottságot felszólítjuk, hogy a tárgyalásokon ezeket a jogokat figyelembe vegyék, és hogy a tagállamok is kötelező érvényűként tekintsék ezeket. Ha valóban ilyen értelmű jogalkotás születik, akkor a bizottság a szerződések őre és az ő kötelezettségük ezeket betartatni. Ha nem, akkor az ő kötelezettségük a szankciók kiszabása is. Köszönöm. Merci, nous voterons donc... Köszönöm szépen. Erről a véleményről is holnap fogunk szavazni. A TRAN szakbizottság pedig május 7-én. Ezzel a napirendi ponttal akkor most végeztünk is, és következik, ahogyan megbeszéltük, a 9-es napirendi pont, 41 kompromisszumos kompromisszum megvitatása, szociális lakhatáshoz jutás az Európai Unióban, Karima Delinek adom meg a szót. Merci, Madame la Köszönöm szépen. Ön is elmondta, 41 kompromisszumos megoldás, kompromisszum született ezzel kapcsolatban szeretném először is köszönetemet kifejezni a jó együttműködésért az összes kollégának és Benyon úrnak, Szerkász úrnak, Sógor úrnak, és még az összes többi kollégának, akik valóban nagyon sokat segítettek abban, hogy a közmeghallgatások kezdetétől fogva ez a munka sikeres legyen itt. Azt hiszem, hogy tanúbizonyságot tettünk a kollektív intelligenciáról. De sajnos még most sem kaptunk választ a kompromisszumok egyharmadával kapcsolatban a néppártól, pedig 16 órakor lejár a beterjesztések határideje. Úgyhogy még most sem tudjuk, hogy a néppártnak mi a hozzáállása egyharmadához ezeknek a kompromisszumoknak, úgyhogy én kérem a néppártot, hogy gondolja meg, és holnap szavazzon igennel. Azt is szeretném kérni, hogy utasítsák vissza a társjelentéstevők azokat a módosításokat, amelyek a szövegnek valamely részét törölni akarják. Ez egy nagyon sokat várt jelentés volt, ugyanis a lakhatás rendkívül fontos kérdés, és nagyon aktuális is. Franciaországban, mm, Németországban vagy bárhol máshol Európában, ez azt hiszem az egyik legfontosabb kérdés, és ezért fontos az, hogy Európa ezen a téren is erős üzenettel álljon elő. A lakhatás emberi jog, alapjog, de ugyanakkor a hármas gazdasági válság, a szociális, gazdasági és ökológiai válságból való kilábalásnak is egyfajta mm, lehetősége. És így lehet felvenni a harcot a munkanélküliséggel is és így lehet munkahelyeket teremteni helyi szinten, olyan munkahelyeket, amelyeket nem lehet delokalizálni, és ezzel olyan munkahelyeket hozunk létre, amelyek főként az építőiparban, illetve a mm, fűtés-hűtés területén nagyon sok munkahelyet fognak létrehozni. Itt egy alapvető jogról van szó, és fontos, hogy felvegyük a harcot a klímaváltozással is. Bizony, 40%-át jelenti a az üvegházhatású gázoknak a lakhatásból, tehát a fűtésből származó gázok. És ez igenis is fontos, és ugyanakkor 50 és 125 millió közé tehető azoknak az embereknek a száma az Európai Unióban, akik nem tudják megfizetni a fűtési számláikat. Úgyhogy látjuk azt, hogy milyen nagy kihívás ez, milyen fontos téma ez, mm, az embereknek szükségük van ránk Európában, és pozitív Európa képet kell ebben a válságos időben festeni Európáról, mert ez bizalmat ad az embereknek, és kimondja azt, hogy konkrét választ tudunk adni az emberek életminőségére, a mindennapjaira. Elnök. Szerkesz úr. Igen, köszönöm szépen. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Belli úrnak a munkáját ebben az igen nehéz helyzetben. Sikerült kompromisszumokat kialakítani, a kompromisszumokban különféle álláspontok is megférnek egymás mellett. És azt hiszem, ez az, ami miatt lehet, hogy egy kicsit a koherencia sérült, lehet, hogy túl nagy lelkű a jelentéstevő, és ugyanakkor nem tudjuk, hogy a néppárt el tudja elfogadni, vagy sem az, át, az kompromisszumokat, az összkompromisszumot. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha bizonyos kompromisszumokat elfogadunk, másokat nem, akkor még inkább a koherencia fog sérülni, úgyhogy Delli asszony kéréséhez csatlakozom én is, mi szerint a néppárti kollégákat kérjük arra, hogy ebben a válságos időszakban használjuk fel ezt a lehetőséget, mert most bizony az embereknek nagy része, illetve nagyon sokan az Európai Unióban nincsen megfelelő lakhatásuk. Igen, nekik kell segíteni az Európai Parlamentnek, és ezért nagyon fontos az, hogy előremutató és minél inkább egységes képet fessünk az Európai Parlamentről ebben a kérdésben. Itt valóban egy fontos dossziéről van szó. Három különböző valóságot kötünk össze. Gazdasági válság, hát ismerjük, Francia, ö, Spanyolországban hogy mi is váltotta ezt ki, ugye az építőipari válság. És ugyanakkor az a furcsa helyzet alakult ki, hogy millióknak nincsen tető a feje felett, más szempontból viszont szinte milliósra becsülhető azoknak az üres lakásoknak a száma, amelyekben senki nem lakik. Akinek nincs munkája, az nem tud lakást sem bérelni, úgyhogy ez az abszurd helyzet alakult ki, és nagyon nagy az elégedetlenség. Úgyhogy gazdasági válságról beszélhetünk, aztán itt vannak ennek a szociális dimenziói is, és ne felejtjük csak el a klímaváltozást, hiszen egy észszerű politikával meg lehetne valósítani azt, hogy a legszegényebbek is energiához jussanak, és ugyanakkor ne pazaroljuk az energiát. Itt egy megfelelő szociális lakhatást kell kialakítani. Európa szerepe ebben a válságban, illetve Európa felelőssége nagyon fontos, és valóban nem elég az, hogyha elgondolkodunk, és akadémikus vitákat folytatunk. Nekünk konkrét problémákra konkrét válaszokat kell adnunk. Megoldásokat kell kínáljunk, nem pedig ajánlásokat vagy véleményeket kell megfogalmazzunk. Nem, ennél sokkal erősebb dolgokra van szükség. Ezért szerintem fontos lett volna az, hogy egy európai szintű politikát alakítsunk ki a szociális lakások területén, mert sajnos nagyon egymásnak ellentmondó, vagy ha egyáltalán létezik európai politika, amely a szociális lakásokról szól. Akár a szociálpolitikára gondolok, akár a strukturális politikákra. Bizony, azt kellene megvalósítanunk, hogy nemzeti szinten is kialakuljanak a koherens szociális lakásépítési programok. Bizony, itt két elvet kell hangsúlyoznunk. Egyrészt Európának nem szabad ö, a szociális lakások ellenségének lennie, bármilyen ürügy folytán, ugyanis nagyon sokszor Európa a nemzeti ö, lakáspolitikák ellenében hat. És ez bizony a gettók kialakulásához vezet, és a szegényeknek ez nem kedvez. Ugyanakkor pont arra lenne szükség, hogy szociális integrációt valósítsunk meg a leginkább rászorulók számára, és a versenypolitika miatt sajnos pont a gettó kialakulásának veszélye fenyeget. Nagyon sok esetben a tagállami politikák sokkal fejlettebbek, mint az európaiak. Tehát szerintem ez a mostani szöveg elég gyenge, de azért mégiscsak támogatnunk kell, mert Európa szubszidiárisan kell, hogy választ adjon ezekre a problémákra. És végül még azt szeretném elmondani, és ez a vége is lesz a mondani valónknak, nem szabad, hogy akadályt árakat görtegessünk, sőt, inkább támogatnunk kellene a szociális lakások építésének programjait. Ehhez pénzre van szükség, forrásokra, és főként ezt a kérdéskört állandóan napirendünkön, napirenden kell tartanunk, mert az embereknek, hogyha nincsen lakásuk, akkor alapszolgáltatásokat sem kapnak, és az életük nem lesz emberi élethez méltó. Monsieur Benyon? Köszönöm, Phil Benyon. Ah, yes. Igen. Nos, köszönetet szeretnék mondani Karima Delinek ezért a kezdeményezésért. Ez egy olyan dolog, amit mindig is támogattunk. Az elmúlt néhány hétben legalábbis az okfejtést, ami a kezdeményezést magyarázza, ami a kompromisszumosokat illeti. A többségüket támogatni tudjuk, de úgy gondolom, hogy vannak olyan elemek, amik a kompromisszumos eljárás során kerültek bele, és számunkra most már kissé nehézkesek ezek a kompromisszumok. Gondolom a raportőr tudja azt, hogy jelenleg a H, U és AM kompromisszumokat nem támogatjuk. Négy másik kompromisszummal is van egy problémánk. A D kompromisszumot illetően nem tetszik nekünk az, hogy a megszorítási politikákra utaltak, az F kompromisszumban a versenypolitikáról szóló utolsó mondat, hogy not undermining services of general interest, az nehézkes számunkra. Az I kompromisszumot, illetve van egy idézet ebben, ami a stabilitási és növekedési paktumot illeti, de valahogy az idézet befejezetlen. A többi kompromisszumot támogatjuk, de mondom, ezek kissé nehezek, elfogadhatók számunkra. Ami az S kompromisszumot illeti, Mit jelentene az, hogy mobilize private savings, hogy a magánmegtakarítások mobilizálása? Szerintünk ez kicsit túlságosan messze megy már, de általában véve 33 kompromisszum született, amit teljes mértékben ö, támogathatunk, négy, amit nagy részben, és csak három olyan van, amit nagyon-nagyon nehézen elfogadhatónak tartunk. Úgyhogy Karimának szeretnék köszönetet mondani, nem csak az együttműködésért, hanem azért is, hogy összeállította ezt az egész csomagot. Az be átemelte a mi megszövegezésünk nagy részét, nagyon jól megfogalmazta a módosítókat, és tényleg nagy erőfeszítéseket tett, hogy a lehető legtöbb frakciót összehangolja. Persze vannak olyan területek, ahol politikai különbségek vannak ezen a területen, amiket ki, hát elég nehéz összefésülni, de szerintem nagyon jó erőfeszítést tett, úgyhogy köszönet. Madame Jaruka. Jaruka asszony. Thank you very much, and extremely sorry. Köszönöm szépen, és nagyon sajnálom, hogy elkéstem. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, ez egy nagyon fontos lépés más szakbizottságok részére is. A FEM szakbizottságban a megszorításokról, szegénységről és roma telepek újjáépítéséről és lerombolásáról szóló jelentést is most vitatjuk, úgyhogy pont jókor érkezett ez a jelentés. A szociális lakhatás ugyanis a legszegényebb 80 millió állampolgár életére nagyon kihat Európában. Nagyon örülök annak, hogy rávilágíthattam arra, hogy az európai válság térkép hogyan mutat olyan részeket, amely a legszegényebbeket mutatja Európában. Néhány nappal ezelőtt egy tényfeltáró küldetésem volt a Magyarországon, és nagy megdöbbenéssel tapasztaltam azt, hogy az egyik leggazdagabb város, ha úgy tetszik, még abban a városban is a szociális lakhatási kérelmek megugrottak azért, mert az elmúlt néhány év változásai ezt eredményezik, úgyhogy ez a jelentés pont jókor érkezett, az elmúlt néhány évben egy 60 ezres nagyságú városban kettő darab szociális lakást ajánlottak fel, ez megdöbbentő, és mindegyikre 43-an pályáztak. Úgyhogy remélem, hogy a tagállamok most meghallják az önök hangját, és fognak még építeni szociális lakásokat, vannak alapok, úgyhogy megdöbbentő az, hogy a tagállamok nem szívják ezeket fel. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Tudom, hogy a néppártra néppárthoz kérdést intézett Karim Adeli, mely szerint a kompromisszumos módosítókat elfogadja-e a néppárt és a az árnyék előadóra kérdezek most rá. Sógor úr nincs körünkben most. Őri úr nem kapott mandátumot, ezért a kérdés Őri úr esetleg kíván-e szót kelni? Csak annyit, hogy még vitában állunk. Nem, nem tudtam még Sogor Csabával beszélni, beszéltünk ma róla, de nem tudtuk befejezni a, a, a, a vitát. Hónap reggelig valószínűleg hónap reggel valószínűleg tudok rá válaszolni, ebben a pillanatban nem tudok rá válaszolni. Köszönöm, kedves kollégáim! A koordinátorok ülésén múlt héten elfogadott szabályoknak megfelelően Tudjuk, hogy a határidő, amelyel, amely előtt a kompromisszumos módosítókhoz való hozzájárulásokat be kell terjeszteni, lejárt. Az ezt után beérkező javaslatokkal már nem lehet módosítani a kompromisszumos módosítókat, már csak négy óra áll rendelkezésre, úgyhogy kérem maximálisan támogassák a módosítókat. A téma felelősének adom meg újra a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Látom, hogy mindenki a szakbizottságunkban lelkesen ö, követi a szociális lakhatás kérdéseit, kérem a néppárti képviselőtársakat, hogy minden egyes kompromisszumost támogassanak, minél többet tudjunk elfogadni azokból. Nagyon nehezen tudtam mindenki igényének megfelelni. Egyrészt időhiány miatt, másrészt a nyilvános meghallgatások miatt, és sokszor a vita szándék, készség sem volt ö, ö, meg, ezért nagyon szépen köszönöm az adminisztrátor kolléganőnknek, aki valóban támogatott a munkánkban. Minden egyes munkatársamnak köszönöm, hiszen nélkülük a jelentés nem születhetett volna meg. Én is köszönöm. Hát bizony, az furcsa, hogy az, azt mondja Karim Adeli, hogy a, nem volt meg az eszköztára arra, hogy a legjobb körülmények között dolgozza ki jelentését, holott a titkárság legjobb munkaerőit vetettük be, és egy ö, nyilvános meghallgatást is szerveztünk pontosan azért, hogy ezen saját kezdeményezésű jelentést kidolgozhassa. Holnap kerül sor a szavazásra a plenárisra pedig júniusban fogják előterjeszteni a témát. Most a hetes napi rendre térünk át. Itt jó magam fogom önöknek a szóbeli választigénylő kérdésre, valamint állásfoglalási indítványtervezetre született dokumentumomat bemutatni. Mint tudják, a biztos eljött hozzánk azon bizottsági közleményt bemutatni, melynek célja a növekedést és a kohézió támogató beruházási csomag. Hogy az Európai Szociális Alap is ilyen felhasználást kaphasson, a koordinátorok hosszasan tárgyaltak arról, hogy milyen formában lehetne visszacsatolni erre a közleményre, és egy saját kezdeményezési gondolat is felmerült. Infine úgy döntöttünk, hogy gyorsan kell lépni. Miért? Mert az írelnökség bizonyos fontosságot ö, ö, kíván ezen közleménynek is biztosítani, ezért a szóbeli válasz mellett döntöttünk, amelyhez egy állásfoglalási indítvány is járult. Először is a szóbeli kérdésről szólnék. Négy kérdést teszünk fel. Egy olyan kérdés, amely sor, amely a bizottsághoz intézett, csak és kizorálag, és persze arra is utalunk ezen szóbeli kérdésben, hogy a szociális beruházási csomag hogyan integrálódik a jelenleg folyó munkálatokba, melynek hála szociális dimenzióval bírhat az új Európai Monetáris és Gazdasági Unió. Következő kérdésben azt tesszük fel, azt tudakoljuk meg, hogy a ö, szociális beruházási csomag, valamint a végrehajtási mechanizmusok, amelyek a 2020-as európai stratégiát szolgálják, hogyan illeszkednek egymáshoz. Azt kérdezzük meg az Európai Bizottságtól, hogy hogyan, milyen módon tervezik konkrétan végrehajtani ezen stratégiát az aktív befogadás érdekében. Ezt követően azt kérdezzük meg a bizottságtól, amikor a social impact bondokra vagy social investments bondokra utal, akkor megkérdezzük, hogy konkrétan mit ért ezen kötvények alatt. A szóbeli kérdésről eszmecserét folytatunk, és aztán egy állásfoglalás tervezetet fogadunk el 57 pontból álló indítványról van szó először is magát az általános megközelítést járjuk körbe a bizottság részéről, és aztán néhány kérdést, szegénység, szociális kirekesztés elleni küzdelem, aztán egy olyan téma, amelyre igen nagy figyelemmel ö, ö, gondolunk, a gyermekszegénység elleni küzdelem. A jelentés szellemiségében, amelyet Karima Deli asszony dolgozott ki, meg felvetjük a hajléktalanság kérdését is. Továbbá a közérdekű közszolgáltatásokra is rákérdezünk, az ifjúsági foglalkoztatásra, arra, hogy a munkaerőpiac mennyire képes munkahelyeket teremteni, a szociális vállalkozás, a nemek dimenziója, megerősítjük továbbá azt is, hogy szeretnénk 25%-ban megtartani a hozzájárulását az alapnak, valamint meg, előrehozott pénzügyi finanszírozás az ifjúsági garancia részéről. Aztán a szociális dimenzióra kérdezünk még rá az EMU. Nál. Ezek a nagy vonalakban azok a gondolatok, amelyek a szövegemben szerepelnek. Egyenlőre nem kaptam még ezen témákban visszacsatolást, de módosítók benyújtására lehetőség van, hogy júniusban a plenáris elé terjesszük magát a, a két témát, hogy még az európai tanács ülés előtt eljusson a bizottsághoz a kérdés. Az ír elnökség kezdeményezéséről lévén szó fontosnak találtuk, hogy valóban ezt a témát körüljárjuk. Alejandro Cercas. Es muy breve, solo para decir que el grupo, mi grupo parlamentario eh, cree que es una excelente oportunidad esta. Eh, Ez egy nagyon jó lehetőség számunkra Itt ugye a júliusi a európai csúcs ad nekünk egyfajta végső időpontot. Itt a szociális pilléről nem igazán es, esik szó. Ezért én úgy gondolom, hogy a fellab, feldobott labdát meg kell, el kell kapnunk. És ebből a szempontból jó lenne, hogyha a kalendáriumot, az ütemtervet jó, jól alakítanánk ki, hogy még június előtt el tudjuk fogadni mindezt. Most nem tudom, hogy itt ugye a gazdasági unió szociális dimenziójának vitáját a plenáris ülésen mikor tudjuk beiktatni, hogyha mi nem mondjuk el véleményünket, akkor egy űr fog keletkezni, és azt hiszem, hogy ez az űr azért nagyon, ettől az űrtől lesz hangos az európai sajtó. Köszönöm szépen! Philip de Becker nevében beszélek. Ugye ő volt ott az Econ triológusokon. Szeretnénk mindenképpen megköszönni a jelentéstevőnek a kiegyensúlyozott megkövet, megfogalmazást, a szegénység elleni harc, illetve az a jók, hogy mindenki munkához jusson, megfelelőképpen képviselve van ebben az anyagban és nagyon örülünk annak, hogy ha a tagállamok valóban a munkahelyteremtésre helyezik a hangsúlyt, és a kis- és középvállalkozások, illetve az önfoglalkoztatás kérdését erősítik. Ugyanis nem szeretnénk azt, hogyha az emberek bizonytalan helyzetben lennének. De ugyanakkor azt sem szeretnénk, hogyha ennek a rendszernek a költségei a jóléti államot rengetnék meg. Éppen ezért de Bake úr az Európai Bizottságnak a hatékonyságra vonatkozó gondolatait nagyon is támogatja, és a szociális politikák forrásait nem csak a közférára háríti, hanem a PPP konstrukciók nagyon jó példát jelenthetnének ezen a területen is. És ilyen értelmű módosításokat mindenképpen be fogunk terjeszteni. Ugyanakkor azt is szeretné hangsúlyozni, hogy a szociális szolgáltatások, az általános értelmű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítani kell. A következő hetekben ez még sok vitát fog kiváltani. Jó magam is, nagyon remélem azt, hogy egyfajta szociális befektetési csomagot tudunk majd tető alá hozni, amely például a fedél nélküliek helyzetét is rendezni tudja. De ugyanakkor az energia hatékonysága lakások esetében hatalmas lehetőségeket jelentene, főként a szegény családoknak, ugyanis az ő bevételeiknek hatalmas százalékát, arányát viszik el a fűtésszámlák. És ezzel ráadásul reméljük, hogy a gazdaságot is ösztönözzük az újabb kereslet ösztönzésen keresztül. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban ki az, aki még hozzá kíván szólni? Igen, tessék. Igen. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy támogatnunk kell ezt a kezdeményezést, ugyanis a szociális kérdések az európai polgárok számára rendkívül fontosak, és a mostani politikák nem adnak megfelelő válaszokat. Ezért fontos a jó vita kiváltása és egyfajta evolúció ezen a területen, egy kontraciklikus politika megvalósítása, és nem az állandó megszorító politikából megszorító politikába való átfordulást erősítsük, mert ez egy ördögi kör, úgyhogy én nagy mértékben támogatom ezt az anyagot. Elnök, köszönöm szépen, mások hozzá kívánnak-e még szólni? Nem? A bizottság részéről? Thank you very much. Um, very, uh, oh, as you'd expect, very little to say because. Uh... Köszönöm szépen. Nagyon kevés a mondani való, mert elég jól lefedi a szöveg a mi célunkat, és a kérdés most az a bizottság számára, hogy néhány dolgot tisztázzunk. Egy kis megjegyzésem lenne a harmadik kérdést illetően. Ez felteszi, hogy a bizottság egy részletes úti tervet szeretne de igazából nincsenek iránymutatóink specifikusan az aktív befogadási stratégiára. De csak az, hogy a kérdés maga egy feltételezés rejt magában, talán átfogalmazhatnak a kérdést. Köszönöm. Euh, merci de ces contributions. Euh, Köszönöm szépen. Értem a bizottság válaszát, de azért itt egy nagyobb kihívásról is szó van, mert a parlament nagy fontosságot tulajdonít az ország specifikus ajánlások szociális dimenziójára. És ezen a kereten belül a nemzeti ö, foglalkoztatási tervekre is szeretné ezt, ö, ezt, ezt a hatást átgyűrűztetni. Éppen ezért a parlament olyan rendszert szeretne kialakítani, amelynek célja, hogy jobban kiegyensúlyozottabb legyen a helyzet. a bizottság és a nemzeti parlamentek között. Minden bizonyal a módosításokat még meg fogjuk vitatni. Április 26 ezeknek a beterjesztési határideje, tehát ennek a hétnek a vége. És miután kevés az idő, ezért csak angolul lehet beterjeszteni módosításokat. Ezeket megvitatjuk, hiszen itt egy szóbeli kérdésről van szó. Május 7-én kerül sor ezeknek a megvitatására, és júniusban kerül plenáris elé. Van itt tehát egy állásfoglalási javaslat, május 29-e és 30-ai ülésünkön fogunk mi itt a szakbizottságban erről szavazni, és, és akkor majd a következő júniusi plenárison kerül megvitatásra ez a kérdés. Napi rendünket folytatjuk. Nyolcas napi rendi pont következik, amely eszmecsere Ann Jensennel, a 2014-es évi költségvetés tervezet általános előadójával. Ugye ön az általános előadója az Európai Unió költségvetésének, a 2014. évre vonatkozólag, és a mi jelentéstevőnk Őri úr, aki itt van. De rögtön meg is adom a kollégáknak a szót, Ugye itt egy nagy szágá, egy hosszú-hosszú folytatásos történetről van már szó a költségvetéssel kapcsolatban. Mi lesz a vége ennek a 2014-es költségvetésnek? Öné a szó. Igen. Remélnünk egy jó vége lesz, de az iránymutatásokat márciusban Strasbourgban szavaztuk meg. És már ott is kiderült, hogy nagyon nehéz helyzetből indulunk. Nincsen pénzügyi keret. A tárgyalások még alig kezdődtek meg ezt illetően. Nincsen jogalapunk a költségvetési sorokhoz. Úgyhogy ott is a 70 különböző jogalkotási aktust össze kell hangolnunk, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetből indulunk a tárgyalásokon az éves költségvetést illetően. A kifizetéseknek a problémája még nem megoldott. A parlament azt szeretné, hogy a 2014-es évet ne kezdjük kifizetetlen számlákkal, amelyek 2013-ról vagy még előbbről kerültek át. Úgyhogy nagyon sok kérdést kell megvitatnunk, ami az éves költségvetéssel kapcsolatos. A bizottság egy jelzésértékű felosztást kapott a kormány és államfőktől a több éves pénzügyi keretet illetően. Hát itt ezt megnézhetik, hogy mennyire szolgálja az érdekeiket. Ez a bizottság is érintett, a szociális alapot illetően például, de sok másik program van még a szociális kérdések területén. Néhány évvel ezelőtt ebből a szakbizottságból voltam a költségvetés jelentéstevője, úgyhogy tudom, hogy hogy néz ki az eljárás. És természetesen folytatnunk kell ezt az egész eljárást, de nagyon nehéz megjósolni, hogy hol is állunk, és kicsit bekötött szemmel haladunk. De azért vagyok itt, hogy meghallgassam, hogy önök mit gondolnak a költségvetésről. Van néhány gyakorlati tájékoztatásom, nevezetesen a bizottság a 2014-es költségvetést illetően javaslatot tesz, valószínűleg május végén. Legalábbis ezt jelezték. Mi azt javasoltuk, hogy az saját éves pénzügyi keretekre vonatkozó javaslatukat kövessék. Az előadó kikapcsolta a mikrofonját. Utána a bizottság azt válaszolta, hogy néhány döntésük annak függvényében született, hogy az állam és kormányfők milyen eredményekre jutottak. De nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mik a célok például a szociális alapot illetően pedig ezügyben ez a szakbizottság keményen harcolt. Nem tudjuk, hogy a célokat elérjük-e. És nyilván ez egy olyan dolog, ami a jogalkotási aktusokban még tárgyalásra kerül. Tehát május végén várható a javaslat. Ezen kívül legkésőbb május végére önöktől várjuk a javaslataikat, a kísérleti projekteket, előkészítő intézkedéseket illetően, mert reméljük, hogy az új elképzeléseket az új pénzügyi keretekben is le lehet majd tesztelni. Ezért harcolunk, de legalábbis a bizottságnak be kell terjesztenünk ezeket a javaslatokat, hogy ők is véleményt formálhassanak. De tudják, csak egy tíz soros terv arról, hogy mit szeretnének látni, és akkor majd a bizottság válaszol, hogy ez kivitelezhető-e, vagy már lefedik a létező programok. Úgyhogy ezek lennének a fő dolgok, amikről tárgyalunk. I will listen to Mr. Ori and others, what you got to say. Meghallgatom Őri urat és a többieket és aztán gondolom majd később is ellátogatok önökhöz, és akkor a folyamatot itt tovább görgethetjük, és lassan elérkezünk arra a pontra, ahol nagyon jó az együttműködés, a szakbizottságok és a költségvetési szakbizottság között. Ez egy nagyon nagy ütőkártya, amikor tárgyalunk a költségvetésről. Um, thank you, Monsieur Uri. Köszönöm szépen. Őri úr, majd Arden úr. Szépen elnök asszony, és köszönöm a tájékoztatót is Jensen asszonytól. Egyetértek vele abban, hogy a helyzet persze nem egyszerű, mert túl sok a bizonytalan feltétel, amiről még nem tudunk, sőt, azt még talán fokozni is lehet, mert az a vita, ami kivontakozott a tanács és a parlament között, az is egyelőre még számos megválaszolatlan pontot tartalmaz. Szó van a költségvetési kerettervben egyfajta rugalmassági klauzáról, fogalmunk sincs arról, hogy ez most mit jelent. Márpedig az én sejtésem szerint, ha lesz egy ilyen rugalmassági klauzula, az valószínűleg befolyásolja majd az éves költségvetéseknek és a keretköltségvetésnek a viszonyát, nevezetesen feltételezhetően nagyobb lesz a mozgástér, vagy fontosabb feladat lesz az éves költségvetéseknek hozzáigazítani az időközbeni változásokhoz a pénzügyi lehetőségeket. Meglátjuk. Amit mi most tudunk ebben a pillanatban tenni, azt valóban azokat a prioritásokat elsorolni, amiket szeretnénk, hogyha a költségvetésben visszaköszönnek. Nem mi vagyunk, tehát nem a Szociális Bizottság az egyetlen bizottság, amelyik azt gondolja, hogy a kulcskérdés a következő költségvetési periódusban, vagy per periódusokban az alapvetően a munkahely teremtés, új munkahelyeknek a létrehozása, a foglalkoztatás bővítése, nem csak a 2020-as stratégiának, hanem szinte minden egyes ország szempontjából. Így tehát az unió szempontjáról is ezt tartanám a legfontosabbnak, hogy minden olyan eszközt, amely új munkahelyek létrehozását eredményezheti, azt támogatni kell, és erre vonatkozóan szeretnénk világos és egyértelmű számokat, szeretnénk, ha strukturális alapokat hatékonyabban, célirányosabban, és úgy lehetne támogatni, hogy ez gazdasági növekedést erősítse, hisz új munkahelyek csak akkor lesznek, hogyha van gazdasági ha van gazdasági növekedés az Európai Unió térségében, és hát ez ügyben egyébként nem túl fényes a jelenlegi helyzet. Mindenképpen szeretnénk látni a, az aktív foglalkoztatáspolitikai politikák támogatását, ennek megfelelő összegeket, és szeretnénk, hogyha a munkaerőpiacra való reintegráció visszatérésre szolgáló eszközök erőteljesebben jelennének meg. Plusz, ugye itt van a másik probléma, a válság miatt nagyon megnő a munkanélküliségben töltött idő, ami viszont több hátrányos körülményen jár, nehezebb visszakerülni, gyorsabban avulnak a, az ismeretek, mentálisan, pszichésen nehezebben kezelhetőbbeké válnak azok, akik hosszabb időt töltenek munka nélkül, tehát nyilvánvalóan azokat a politikákat kell támogatnunk, amelyek a munkaerőpiacra való visszailleszkedést segítik. Így tudjuk a bizottságtól, hogy készül a, az EURES rendszernek egyfajta reformja, erre oda kell figyelni, és nyilván megfelelő eszközöket kell biztosítani ehhez, mint ahogy éppen a hosszú távú munkanélküliségből, illetve a pályakezdők nehéz elhelyezkedési lehetőségéből következik, hogy különös figyelmet kell fordítani a szakképzéshez, szakképesítésekhez, továbbképzésekhez irányuló programok tekintetében, hisz a gazdasági növekedésen túl a foglalkoztathatóság feltételeit is javítani kell, Folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy strukturális típusú feszültségek vannak a munkaerő piacokon, nagyon sokan vannak, akik keresik a munkát és nem találják, viszont nagyon sok olyat is találunk, és erről a vállalkozók is szép számmal be tudnak számolni, akik viszont keresik a munkaerőt, de nem találják azt, akire szükségük van. Nyilván itt az aktív munkaerőpiaci eszközöknek és a képzés, szakképzés, továbbképzéseknek nagyon fontos szerepe van, tehát ezt kiemelt prioritásnak tekintjük a, a, az EU költségvetésén belül is. Vannak olyan bizonyos értelemben szimbolikus, de akiket érint azok számára nagyon is gyakorlatias lehetőségeket biztosít eszközeink, mint a globalizációs alap, nagy vita volt róla, ugye, hogy egyáltalán megmaradjon-e, vagy nem maradjon. Most úgy tűnik, hogy hál' Istennek ez a kérdés eldőlt, de mindenféleképpen szeretnénk, hogyha a globalizációs alkalmazkodási eh, alapköltségvetési eh, sorában eh, megfelelő eszközök lenni, lehetnének is. Itt azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy sokszor éveken keresztül mindig azt hallottuk, hogy jó, jó, nem sok az a pénz, ami ebben az alapban van, de azt sem költitek el. Na most ezzel szemben azért arra tudunk beszámolni, és itt akik a teremben ülnek, mindannyian tudják, hogy ez igaz, de az utóbbi években részben a válság, részben a feltételek módosítása, meg talán be is érett, meg is ismerték az egyes országok, meglehetősen fölgyorsultak a, a kifizetések, megszaporodtak az igények az alappal szemben, tehát mindenképpen indok indokoltnak. Látjuk azt, hogy ezek, hogy itt megfelelő összegek szerepeljenek majd ebben a, a sorban szilárd és felgyorsított kötelezettségvállalási kifizetési előirányzatokat szeretnénk a leginkább rászoruló alap számára. Itt még most dolgozunk gőzerővel a különféle kompromisszumokon. Jelen pillanatban még nem szavaztunk róla, holnap lesz a, a, a pontosabban elhasztottuk egy, de nem sokára meg lesz majd a szavazása a jelentéssel kapcsolatban. Most úgy tűnik, hogy a nagy többsége a, a parlamentnek a, az alapban való önkéntes részvétel támogatja. Ennek viszont következményei vannak a szociális alap nemzeti allokációival összefüggésben, és itt keressük a megoldást, lázasan gondolkodunk rajta, hogy hogy találunk olyan megoldást, amelyik elfogadható a tagországok számára is, és ugyanakkor az alap biztonságos finanszírozását, biztonságos forrásait is biztosítja. Mondom, ez egy nyitott kérdés, erről nem nagyon akarok beszélni, mert még közösen keresünk a megoldást, de még nem állapodtunk meg, és ez, amikor azt mondom, hogy most úgy tűnik, akkor egyelőre a, azokból a nyilatkozatokból látjuk, amit a, az egyes delegációk adtak, de mondom, még nem döntöttük el. Aztán, hogy végül hol tudunk kompromisszumot kötni, ez majd a, a napok, az elkövetkezendő napokban fog kiderülni. Nem meglepő, nagyon nagy lelkesedéssel tárgyaltunk éveken keresztül, a ciklus elején kezdtük a, de már az előző ciklusban nem is tőlünk, hanem talán valamelyik, talán a belső piaci bizottságtól jött eredetileg a kezdeményezés a mikrofinanszírozás rendszerének az, a, az erősítésére, azoknak a kicsi és mikrovállalkozásoknak a, a, a, a segítésére, akik a legnagyobb részben tudnak munkahelyeket létrehozni. Tehát a, a mikro és középvállalkozások tekintetében a különféle szociális vállalkozások, innovatív vállalkozásokat támogatni kell, úgyhogy mindenféleképpen azt gondoljuk, hogy ezeket is a költségvetésben támogatni kell. És hát természetesen, hogyha amiről most beszéltünk, ezek részben, jelentős részben nemzeti kompetenciákhoz tartoznak, a támogatásokkal lényegében orientálni tudjuk a a tagországokat annak érdekében, hogy megfelelő, hogy azonos irányban fejlődjenek a politikák, de vannak olyan területek is, ahol viszont abszolút kompetenciánk is van, tehát ahol a pénzek lényegében következménye is lehetnek a döntéseinknek, ilyen a munka és egészségvédelem. Tehát azt gondoljuk, hogy a munka és egészségvédelem területére is kell, sőt érdemes megfelelő forrásokat biztosítani. Nem szeretnénk, hogyha ebből a válságból úgy kerülnénk ki, hogy alacsonyabb szintű, bizonytalanabb, veszélyeztetettebb munkahelyek révén tudjunk csak munkákat létrehozni. Tehát ez is egy olyan tényező, amire oda kéne figyelni. Na szóma szumárum nagyjából ennyi, amit, a, amit most ebben a pillanatban így első körben el tudok mm, mondani. Ezek lényegében olyan javaslatok, amikben az eddigi viták a, a, a alapján úgy látom, hogy a, a mi bizottságunk nagy részt egyet tud érteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Frederik Dardennek adtam volna meg a szót, de először a következőket mondanám el. Az M szakbizottságnak még egyelőre nincsen kialakult ö, álláspontja, az elhangzott álláspont Őri úr személyes meggyőződését tükrözi. Frederik Darden következik, és aztán Filip. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Először is Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy eljött hozzánk, és hogy megosztotta velünk ezeket az információkat, hiszen én magam egyébként követtem az eseményeket póttakként a büdzsé szakbizottságban is, de itt három megjegyzésem lenne. Világos, hogy a helyzet igen kényes, nagyon sok ismeretlen faktor van, 2013-as kifizetések hogy néznek ki, azután még a több éves pénzügyi kertel, kerettel kapcsolatban sem teljesen világos a helyzet, tehát nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a rugalmassági ráták, és így tovább. Tehát mindennek természetesen hatása van a 2014-es év büdzséjére, amelyről most éppen szó esik, és amelyről beszélnünk is kell amikor önt hallgatom, akkor az az érzésem alakult ki, nem az eljárással kapcsolatban, hanem inkább a tartalommal kapcsolatban, hogy ön igen óvatos. Lehet, hogy egy kicsit még pessimista is, és azt mondja, hogy ugye itt arra van szükség, hogy ehhez még az kell, hogy, és így tovább. Tehát nem tudom, hogy önnek esetleg vannak olyan információi, amelyek alapján ezeknek az alapoknak a bizonytalanságát véli sejteni? Nem tudom. Minden esetre még ezek a, az összegek semmiképpen sem olyan magasak, mint ahogyan azt mi szerettük volna az ambícióink ahogyan azt diktálták volna. Aztán a timing egy másik fontos kérdés. Mik a prioritások? Őri úr jelentéséből is kiderül ez. Fontos az, hogy reakcióinkat a, úgy, ahogyan az információk majd megérkeznek hozzánk, be tudjuk építeni a készülő jelentéseinkbe. Másodszorban lenne egy kérdésem. Amennyiben nincs pénzügyi keret, és akkor 2013-as plafont fogjuk alkalmazni. Ez vajon jó, vagy nem az önök számára? Ön szerint inkább magasabb, vagy alacsonyabbra lehet számítani? Hogy néznek ki a különböző forgatókönyvek pénzügyi keretben való megállapodással, vagy annélkül? És aztán hogyan fogjuk tudni a több éves programokat megvalósítani, akkor, hogyha nincsen mondjuk pénzügyi keret? És hogyan fogjuk tudni az első évre vonatkozó összegeket leosztani, és főként azok számára, akik mondjuk egy több éves programot kívánnak megvalósítani, mondjuk helyi önkormányzatokra gondolok. Mi ugye itt most a másik oldalon ülünk, de ez mégiscsak egy problémát jelent. Őri úr is utalt rá, és a jelentésében is szerepel, és néhány módosításba is terjesztettünk ezzel kapcsolatban, hogy például a munkahely teremtés a fiatalok számára, a fiatalok garanciája, ez már a programozás kezdeti fázisában is rendkívül fontos. Nem tudom, hogy ehhez megfelelő források állnak-e a rendelkezésünkre. Aztán itt van a globalizációs kiigazítási alap. Mi a helyzet ezzel? hiszen ennek is most ugye az alapszabályait átdolgozzák, és aztán a legszegényebbekre vonatkozólag szintén nagyon sok kérdés merül fel bennünk. Ezek mind szerepelnek a módosításainkba. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Filip Bennó következik. Yes, thank you. Um... Köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy a hozzájárulásom itt most, amit mondok, a prioritásokon alapszik. Már hallottuk, hogy nagyon sok ismeretlen tényező van a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban és igazából én nem értek a költségvetés technikai részéhez, valahogy nem tanulmányoztam túl sokat ezt a részt, úgyhogy csak a prioritásokról fogok szólni. Nagy részben egyetértek Őri úrral, az ő prioritásaival, de én még inkább a növekedésre és ezekre a területekre koncentrálnék, ahol hozzáadott értéket teremthetünk, és a gazdaságot újra felkúrizhatjuk. Szerintem az alkalmazhatóság, ez, erre kellene koncentrálnunk. A jei kezdeményezést például arra kellene kiélezni, hogy mennyire alkalmazhatók a fiatalok. Tehát Igazából ez az egyetlen dolog, amivel elérhetjük a célunkat, és egyetértek az előttem szólókkal azt illetően, hogy nagyon fontos, hogy korán beindítsuk a kezdeményezést, és ne várjunk. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a szakmai képzés, a továbbképzés nagyon fontos. A kappal kapcsolatban is említettem ezt már, ezzel kapcsolatban a vidéki képzéssel kapcsolatban a skillek tanításával kapcsolatban már beadtam módosítókat, hogy a vidéken is jelenjen meg a szakmai képzés lehetősége. Aztán a szociális beruházások, és a regionális pénzek erre fordíthatóak lennének. Igazából olyan fajta oktatást és képzést szeretnénk, amely igazából lehetővé teszi az emberek számára, hogy munkahelyen alkalmazhatóak legyenek. Ha ez megvan, és beléjük oltjuk egy kicsit a vállalkozó szellemet, akkor nem csak arról van már szó, hogy jobbak, versenyképesek legyenek ugyanazokért a munkahelyekért, hanem arról is, hogy az új skillek teremtésével új munkahelyeket is hozzunk létre. Néhány perccel ezelőtt elhangzott, de azt hiszem biztosítanunk kell azt, hogy technikai problémák nem merüljenek fel a projektek támogatásával kapcsolatban. Például Birminghamben van egy program, ahol a szociális lakhatást támogatjuk, energiahatékonysági intézkedésekkel. Én azt hiszem, hogy az ilyenfajta projektek nem csak közvetlenül munkahelyeket teremtenek, hanem extra költőerőt, és szerintem ez fellendíti a gazdaságot. Voltak problémák a tőketámogatás, bevételtámogatás területén, azt illetően, hogy az állami segélyek itt hogyan játszanak szerepet. Szerintem erre nagyon kellene figyelnünk, nehogy alássuk a már létező programokat, amiket még futtatni akarunk. És a következő pénz, több éves pénzügyi keretben is működhessenek ezek az értékes programok. Most mindegy, hogy projektkötvényekről van ez szó, vagy társadalmi beruházási kötvényekről, itt arról van szó, hogy segítsük a tagállamokat azokban az erőfeszítésekben, hogy különösen a területeken fellendüljön a gazdaság. És végül nyilván, hogy az elmúlt hetekben, amikor a választó állampolgárok és a cégek képviselőivel találkoztunk, nagyon sok olyan választ kaptunk, amely azt mutatja, hogy az elmúlt tíz évben egyre bürokratikusabb lett az alapokhoz való hozzáférés ha ezt tesszük, ha megnehezítjük a hozzáférést, akkor az magyarázatot szolgáltathat arra, hogy bizonyos területeken miért nem szívták fel az alapokat. Hogyha azt szeretnénk, hogy a magánszféra és a vállalkozások éljenek az alapokkal, új munkahelyeket teremtsenek, gazdasági növekedést, akkor bele kell gondolnunk, hogy mennyire bürokratikus az ezekhez való hozzáférés. Köszönöm. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Ön is hallhatta, hogy mindenki kiállt amellett, hogy mennyire nehéz egy több éves keretben gondolkodni akkor, amikor az még nem létezik, Köszön, kételem kimaradt, és csak egy-egy mondatban megmaradt. Trikúr alors. Oui. Nagyon röviden, Őri úr. Hogy a, a, úgy van, ahogy az elnök asszony mondja, de úgy emlékszem, én is ezt mondtam, hogy egyelőre egymással vitatkozunk, mégis keressük a kompromisszumokat a, a rászorulók segélyalapja kapcsán. Egy kérdésben viszont egyetértünk, hogy az a pénz, ami jelenleg kinéz, az kevés tehát abban senki, aki bármelyik csoport, aki ott voltunk, beszéltünk, azt mondtuk, hogy minimum annak az összegnek, amit most elköltöttünk, vagy korábban költünk az élelmiszer segély alapra, az 3,5 milliárd, minimum ezt el kell, hogy érje ez az alap is. Erre szükség van. Tudjuk, hogy mi a mozgástér, a flexibilitásnak és egyébként már csak ezért is jelentősége lesz, hogy hogy fogunk ide eljutni. A másik kérdés pedig az ugyancsak a, a, az ismeretlenek közé tartozik, tehát hogy mit, mi is hogy lehet majd a pénzügyi kerettervben meghatározott összegeket ütemezni. Nem feltétlenül evidencia az, hogy minden tekintetben évente egyenlő arányban elosztva, adott esetben feladat igényei szerint súlypontozni is lehet évek között, ez pedig befolyásolhatja az egyes évek költségvetését, de erre ma még nem tudjuk a választ. A problémát érzékeltük, hogy itt, itt is jó lenne, ha minél előbb tisztán látnánk. Bon, Madame la puis observer Igen, hát ön is láthatta azt, hogy a néppárt azért itt ráhathat a dolgokra a kezdet kezdetén és a végén is a folyamatban. Úgyhogy most öné visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon furcsa helyzetben vagyunk. És bizony ennek a szakbizottságnak minden bizonyal nagy hatása lehet a prioritásokra, jogalkotási prioritásokra, tárgyalási prioritásokra. Én éppen ezért úgy gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél hamarabb fejlődjenek a dolgok. Én remélem, hogy az önök esetében valóban történt előrelépés, mert azt mondták, az államfők, hogy valamit tenni kell a fiatalkorúak munkába állása területén. Tehát itt azért valami pozitívum látható, ez prioritás, és ráadásul a 2014-es költségvetésnek az egyik legfontosabb kérdése a fiatalkorúak munkanélküliségi rátájának csökkentése lesz. Éppen ezért biztos, hogy lesznek erre források, és ezért jó az, hogy önök azt mondják, hogy most kell ütni a, forró, a vasat, amíg forró, vannak jó megoldásaink. Ez egészen világos kell, hogy legyen, és könnyű is lesz talán ezeket az érveket érvényre juttatni. mindenképpen reménykednünk kell abban, hogy jogalapot, lesz jogalapunk a különböző költségvetési kérdésekre, mert ugye különben itt csak plafonokról fogunk beszélni, de azért 2014-ben nem lesznek annyira különbözőek a számösszegek, a végösszegek, mint 2013-ban, de azért jó lenne, hogyha sikerülne megoldásra jutni mert lehet, hogy könnyebb lesz a tárgyalásokat is lefolytatni ebben a perspektívában. Tehát reménykedjünk, reméljük, hogy sikerülni fog lezárni ezeket a tárgyalásokat. Lehet, hogy egy kicsit pessimistának tűnök néha, de higgyék el, hogy nem vagyok az. Én remélem, hogy lesz megoldás. Valószínűleg nem az lesz a megoldás, amiben a parlament reménykedett, de azért mégiscsak a lehető legjobb megoldás mellett kell tárgyalnunk. Biztos, hogy alacsonyabb lesz a szint, mint ahogyan a bizottság kérte, vagy mi a parlament részéről, de azért rugalmasságra is szükség van, hogy jobban el tudjuk költeni a rendelkezésre álló forrásokat. Ezek rendkívül fontos kérdések. Önök nagyon jól látják azt, hogy mik a prioritások, nagyon jól meg is nevezték listán jellegűen, hogy mik a fontosak. Természetesen itt vannak az ügynökségek is, ez is egy olyan terület, amelyre ennek a szakbizottságnak hatása van, hiszen legalább négy ügynökséggel foglalkoznak, és éppen ezért megint, megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy a tanács mindenhol megpróbál csökkentéseket elérni, de nekünk az a feladatunk, hogy az ügynökségek megkapják azt, amire szükségük van, és az is biztos, hogy a fiatalkorúak helyzetére, illetve az oktatás és az egészségügy kérdéseire csak ezen keresztül lehet majd hatni. Természetesen lesznek majd javaslatok a bizottság részéről, és mi majd ennek az alapján fogunk dolgozni. Elnök, köszönjük szépen, várjuk a javaslatokat. Természetesen az ön javaslatait nagyon várjuk ezeket. A foglalkoztatási szakbizottság nagyon sok kérdésben már elmondta a véleményét, és reméljük, hogy önök is segíteni fogják a munkánkat, és örülünk annak, hogy a 2014-es költségvetéssel kapcsolatban eljött ide hozzánk, és elmondta a helyzet jelenlegi állását, és a pénzügyi tervel kapcsolatos kérdéseket is elmondta. De ugye itt azért a kreativitás is fontos szerepet játszhat, hogy kiutat találjunk ebből a helyzetből. Köszönjük szépen! Nos, Őri úr következik. Trilógus mandátum 2014-es költségvetés logikusan következik ez a jelentés most uh, Ann Jensen uh, itteni uh, szereplése után. Nous, sommes au point 18. A 18-as napi rendi pontnál tartunk, Őri úr. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy abban a, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy jószerivel meg sem kell szólalnom, hisz lényegében az, amit az előbb a, a vitában elmondtam, ez ö, nagyjából összefoglalja azt a javaslatot, amit, <laughs> aminek most a napi rendi pontja van. Tehát, ha gondolja elnök azt, hogy elismételhetem ö, ö, még egyszer ezeket, én inkább csak arra utalnék, hogy kihasználva az alkalmat, bár a jelentés még csak most kerül bemutatásra, még igazából meg sem vitattuk, de úgy gondoltam, hogy célszerű itt a konzultáció keretében elmondani. Talán annyit hozzátehetnék, hogy az előbb kevesebbet, vagy kevesebb hangsúlyjal beszéltem mondjuk az ifjúsági kezdeményezésről. Talán nem említettem azt a, a, a, rászul, a legrászorultabbak alapjával kapcsolatban, hogy nem teljesen világos számomra ebben a pillanatban még, hogy, hogy hogyan lesz ez finanszírozva. Egy összeget láttunk, de hogy ez a szociális alap részeként a szociális alapból, vagy esetleg az ifjúsági alaphoz hasonlóan jöhet ehhez még máshonnan is valami forrás. Ez ebben a pillanatban nincs. Elnök asszony is ott volt, amikor megkérdeztük Oszlóban a a, a biztost, akkor szélesen elmosolyodott, és széttárta a karjait. Tehát magyarul sem tudja ebben a pillanatban, hogy ö, mi van ott. Tehát vannak itt még további ö, ö, bizonytalanságok, de azt gondolom, amit a, az előző főszáll elmondtam, ezek a prioritások lényegében a mandátum kapcsán ezeket ö, ö, szeretném, hogyha ebben megerősítenék a kollégák, hogy e szerint folytassuk a, a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Monsieur Darden, puis Monsieur Bignon. Darden úr, és aztán Bignon úr. Ahogyan Őri úr is elmondta, én is úgy gondolom, hogy itt a prioritásra vonatkozólag már elhangzott minden, ehhez nincsen mit hozzá most, tehát itt biztosan lesznek módosításaink, ezek konstruktívak lesznek, mert szeretnénk kiegészíteni ezt a jelentést. Ja. Elnök, nagyon jó. Benyua úr. Yeah, I'm probably going to be as brief. Hát, én is ilyen rövid leszek. Különösen támogatom a hármas pontot, a mobilitást és a fiatalokat, a fiatalok alkalmazását illetően különösen támogatom a négyes pontot, a szakmai képzést, és a hetes pontot, a kkv támogatását és a finanszírozáshoz való hozzáférést. Talán betehetnénk plusz pontokat a módosítókba, különösen a szociális lakhatást illetően, de általában véve úgy gondoljuk, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott vélemény, és semmi nincs benne, amivel specifikusan ne értenénk egyet. Köszönöm. Tökéletes, nem hiszem, hogy Őri úr megint szeretne szót kérni. Nem? Igen? Nem. Akkor a módosítók benyújtásának határideje május 17-12 óra, aztán azokat majd, valamint a kompromisszumos módosítókat elnök asszony szerint május 19-én vizsgáljuk meg, de a tolmács szerint valószínű június 19-re gondolt, és az ampluában az elfogadásra június 20-án kerül sor a módosítók benyújtásának határideje, a vélemény, egy olyan véleményről történik meg, amelyről magát a jelentést sem ismerjük még, hát elég furcsa a helyzet, úgyhogy most elfogadjuk persze ezt az ütemtervet, de attól is függ, hogy tartjuk -e ezt, hogy május 17-ére megszületik-e Jensen asszony jelentése. Ha esetleg nem, akkor itt rugalmasságot kellene biztosítanunk a témafelelősnek is. Úgyhogy ezt az ütemtervet egyenlőre megtartjuk, de persze esetleg később még módosulhat annak függvényében, hogy a költségvetési munkálatok hogyan haladnak. Ami pedig a legrászorultabbak segélyalapját illeti, a mi bizottságunk illetékese témában, úgyhogy mindjárt meg is adom a szót az előadó asszonynak, hogy előterjessze a kompromisszumos módosító indítványokat, amelyeket a jelentéséhez nyújtottak be. Egy olyan jelentésről van szó, amelyel kapcsolatban több vélemény is beérkezett a szakbizottságunkhoz a költségvetési, regi, agri, kult és fám szakbizottságoktól. A témafelelősünk jelentős módosítót kapott, jelentős számot, 517-et pontosan, és ő maga 34 kompromisszumos módosítót fogalmazott meg, azonnal meg is adom a szót, hogy előterjessze azokat. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és először is köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak, akik együttműködtek velünk Szeretnék a személyzetnek, a sajátomnak és minden frakció segítő személyzetének köszönetet mondani, hogy ilyen szorgalmasan dolgoztak. 517 módosítónk érkezett, és nagyon kevés időnk volt, de sikerült 34 mód, kompromisszumos módosítót összefogni. Hagy vegyem át a fő kérdéseket, a tárgyalásokat illetően. Ami a célcsoportot illeti, és a finanszírozást. Volt néhány olyan módosító, amely azt javasolta, hogy szélesítsük ki a kedvezményezettek körét, de figyelembe véve, hogy a költségvetés nagyon korlátozott, a 2,5 milliárd euró plusz a szegénység terjedését, a válság kezdete óta az EU-ban, és azt, hogy egyre többen folyamodnak élelmiszer segélyért. Írországban, Görögországban, Portugáliában azt láttuk, hogy az élelmiszer bankok szolgáltatását most már nagyon sokan veszik igénybe. Úgy gondoljuk, hogy azokra kellene fókuszolnunk, fókuszálnunk, akik tényleg depriváltak, akik élelmiszerekkel sem ellátottak, és úgy gondoljuk, hogy a 2020-as stratégia az egyetlen olyan program, amely specifikusan a legszegényebbeket célozza. Nagy volt a támogatottsága annak, hogy a hatóköre nagyobb legyen az intézkedéseknek. Sokan javasolták azt, hogy talán csak élelmiszersegélyekre koncentrálhatnánk. Januárban volt egy meghallgatásunk, és nagyon sok látogatónk mondta el, hogy a KKV-k jelezték azt, hogy ők preferálnák azt, hogyha az EU az alap anyagi segélyekre, hogyha kiterjesztené a segélyeket, azt támogatnák. Az a megközelítés, hogy csak élelmiszer segélyt nyújtsunk, azt a bíróság előtt megtámadtak, és sikeresen. Így aztán a jogi alap szélesült. A jelenlegi javaslatok a tagállamokra hagyják azt, hogy a végső hatókört megszabják, hogy miféle anyagi segítséget nyújtanak az operációs programok keretében. Ami a költségvetést illeti, Őri úr már említette, nagy az egyetértést azt illetően, hogy a 2,5 milliárdos alap nem elég. Nagyon aggódunk, mert ez csökkenést jelent. Ezen kívül a tárgyalásokon többször felmerült, és Beres asszony is írt Lamassur Ornak, hogy nagyon aggódunk a költségvetést illetően, és azt javasoljuk, hogy 3,5 milliárd euróra emeljük a költségvetést, és a költségvetés szakbizottságnak felhívjuk erre a figyelmét. Ami a finanszírozást illeti, a társfinanszírozást illetően volt több javaslat, elég nagy volt a vita, és végül is úgy gondoltuk, hogy 85% az átlagos körülmények között, és 95% a programországoknak ez a bizottság javaslata, de önkéntes táncfinanszírozást lehet nyújtani a megszabott határon felül is, hogyha így kívánják a tagállamok. Ezen kívül az, hogy kötelező vagy önkéntes legyen a program. Az én pozícióm, hogy a bizottság tehát támogassuk, mi szerint legyen ez kötelező, és a legszegényebb országokra koncentráljunk, és a legdepriváltabb rétegekre. De volt néhány módosító indítvány, minden egyes frakciótól érkezett ilyen, amelyek önkéntes részvételt kértek. Négyszer is felmerült ez a kérdés az árnyék előadókkal tartott találkozón, és önkéntes részvételt kért a frakciók többsége, de még mindig folyik a vita arról, hogy a program maga kötelező legyen vagy sem. Ami a részvételt illeti, mi azt gondoljuk, hogy ha a program önkéntes, akkor kellene a költségvetésben egy tartalékot képezni viszont mert az önkéntesekkel hozzájárul az is, hogy bizonyos tagállamok nem vesznek részt a programban, például az iskolai étkeztetést illetően. Ami a szociális befogadást illeti, nagyon sok civil szervezet üdvözölte azt, hogy kiegészítő intézkedéseket tegyünk a programban, például a 70%-a a klienseknek nem tér vissza a következőben, ezt mutatja a francia civil szervezeteknek a felmérése. És ö, így ö, aztán fokozni lehetne esetleg a szociális alaphoz és a munkaerőpiacra való téréshez való esélyeket is. Ezen kívül, ami a költségvetést illeti, az átmeneti időszakot hogyha önkéntes a részvétel, akkor az átmenet simán kellene, hogy folyjon a jelenlegi programokból, a 2014-es programokba, és átmeneti intézkedéseket szerettek volna látni sokan. Egy kompromisszumos módosítót alkottunk ezzel kapcsolatban, hogy az átmenet simán folyjon és ez, ezt megjelentettük a hivatalos folyóiratban is. Ezen kívül a partnerségi elvnek az erősítése a partnerekkel, az értékelése a programoknak, a tagállamok részéről, a transzparencia fokozása, ezek mind szerepet kapnak. Ezen kívül az élelmiszerek pocséklásának elkerülése, a stigmatizálás elkerülése, az egészséges táplálkozás támogatása, ez hangsúlyozott szerepet kap, illetve hangsúlyoztuk, hogy a tagállamok és a partnerszervezetek ne legyenek bürokráciával leterhelve. Hogy mondjam el, hogy a módosítók egy részének a nyelvezete bonyolultnak tűnik, de a végeredményben azt céloztuk meg, hogy egyszerűbb legyen a szervezetek élete. A FIDET ne lássuk az európai szegénység elleni harc egyetlen eszközének, ez csak a legszegényebbek helyzetének könnyítésére vonatkozik. Elnök félbeszakítja, a tolmácsok munkáját ellehetetleníti a hozzászólásának a sebessége, és nem könnyíti elő azt, amit el akart adni, mert csak a felével tudnak megpirkozni. Az előadó bocsánatot kér akkor, ha lezárhatom, ha a képviselőknek vannak kérdései az alapelveket illetően, akkor hagyd mondjam el, hogy a feed csak kiegészítő jellegű program lehet a szegénység elleni harcban a tagállamok számára. Ez nem az egyetlen eszköz, de nagyon fontos eszköz az EU szegénység elleni harcában a célkütűzések elérésében, miszerint 20 millió embert kiemeljünk a legszegényebbek sorából. Köszönetet szeretnénk mondani az árnyék előadóknak, ötször találkoztunk. Erre a hétre is terveztünk a kompromisszumok tervezetének áttekintésére ülést, ma délután is lesz ülés. Köszönet a többi frakciónak. Figyelembe véve a nagyon szoros ütemtervünket, azt kértük, hogy ne holnap, hanem május 7-én szavazzunk. Végül, hogy hangsúlyozzam azt, hogy az ír elnökség prioritásként kezeli ezt a programot. John Burton, az EBSCO-nak az elnöke, nagyon elkötelezettje az alapnak, és remélem, hogy az írsoros elnökséggel együttműködünk és az árnyék előadókkal is, hogy a lehető legjobb megoldást érjük el, és a lehető legjobb eszközt. Köszönöm. Bien, alors j'ai une longue liste. Hosszú listája van a felszólalóknak. Először, először felolvasom a listát, és elmondják majd, hogy megfelele önöknek. Elnézést, háromszor nem adhatom meg egy személynek a szót, Thomas Mann, Phil Benyon, Schröter, Beres asszony és Őri úr, valamint Szerkasz úr. Cornelissen asszony is. És ennyien leszünk, aztán természetesen a bizottság képviselőjének, és megadom a szót, kérem, nagyon röviden szóljanak majd, mert Vasilió asszony ö, mindjárt megérkezik. Két és fél percben kérek mindenkit. Thomas Mann. Nos, először is örülök annak, hogy ebben a szakbizottságban vállaljuk a felelősséget, és nem úgy teszünk, mint az Agri szakbizottság. A múltban létezett már a legszegényeknek számára egy ingyenes élelmiszer segélyprogram, én nagyon jónak tartom azt, hogy ebben a szakbizottságban végre megkaptuk a kompetenciát, mert végre elmondhatjuk, hogy egy józan, okos, szegénység elleni program az működhet. Ezért nagyon hálás vagyok, köszönet az árnyék előadóknak, hogy nagy volt az egyetértés. Ami a pénzek nagyságát illeti, a bizottság 2,5 milliárd eurót akart, mi pedig azt mondjuk, legyen ez 3,5 milliárd, pumpáljuk fel a keretet, és ezt szeretnénk elérni. Én nagyon örülök annak, hogy nem ilyen programunk van, ahol elmondhatjuk azt, hogy 100%-ban finanszírozok, hanem hogy társfinanszírozásban vesz részt. Én ezt támogatom, én azt gondolom, hogy az árnyék előadókkal a 85%-os arány a normál helyzetekben, és 95% a kiemelt támogatottak számára, ez nagyon jó arány. Én azt gondolom, hogy a szegénység ellen csak akkor lehet harcolni, hogyha nem egy helyettesítő programot valósítunk meg, hanem egy kiegészítő programot nagyon sok tagállamban, én azt gondolom, ezt akartam elmondani, Costello asszony, hogy az ellenőrzés, a jelentésnek a kötelezettsége. Ez kell, hogy kötelezettség legyen, hogy ezt természetesen lefektessük a dokumentumban. Természetesen ez a tagállamoknak a feladata. Mi nem tudjuk az ő munkájukat elvégezni, és csak akkor kapunk esélyt az eredményekre, hogyha egyszerűsíthetjük az eljárást, mert ha nem, akkor olyan akadályok merülnek fel a tagállamokban, akik akkor a végén majd ellenzik az egész programot, ezt nem engedhetjük meg, egyszerű, megvalósítható, okos programot, okos megvalósítást várunk. Köszönjük szépen a munkáját! Euh, merci. Köszönöm én is. Phil Benyon. Nem Schröter. Majd Schröter asszony. Ah, Uh, thank you. I am... Köszönöm szépen. Most Marian Harkin nevében beszélek, ugyanis ő most nem tudott eljönni. Ő is szerette volna megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját és a csodálatos együttműködést, ami kialakult és ezen kívül pedig azt is elmondta, hogy itt tulajdonképpen a kompromisszumokkal kapcsolatban egy kivételével a hatos bekezdésre, cikre vonatkozó kompromisszummal kapcsolatban egyetértünk. Ugye itt a hatosban tulajdonképpen az összegekről, konkrét adatokról, összegekről van szó, a többéves pénzügyi keret azonban mindenképpen ezt meghatározza. Ezt önkéntessé szeretnénk tenni ezt az alapot. Ez lehet, hogy sikerülne a blokkoló kisebbséget kiblokkolni. Természetesen támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyek az alap egyszerűsítésével kapcsolatban érkeznek. Amennyiben nem használja fel egy tagállam az adott forrásokat, akár részt vesz, akár nem az alapban. A bizottság a múlt héten azt mondta Strasbourgban, hogy egy olyan rendszert lehetne öm, kialakítani, hogy ebben az esetben visszacsatornáznánk a pénzeket az alapba. És itt ugye a kohéziós alappal való összefüggésre hívnám fel a figyelmet, de még van egy kis időnk arra, hogy ezeket a kérdéseket rendezzük. Elizabeth Schröter. Ich kann es ja kurz machen, weil... Rövid leszek. Cornelissen a szonyárnyék jelentéstevőként már itt van, úgyhogy megtehetem ezt, de számomra, és mivel a szociális alapok kapcsolatban dolgozom, ez nagyon fontos számomra, hogy a lehető legkompatibilisebbak maradjunk a szociális alappal alapvetően a az adminisztrációs háttér ugyanaz, de úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült elérni, de a mechanizmusoknak ugyanazoknak kell lenniük, vagy legalábbis a tagállamok számukra ugyanaz a lehetőség fennálljon, hogy ugyanazok kezelik, mint a szociális alapot. De az önkénteseket illetően, ez se számunkra a legfontosabb dolog, abból kell kiindulnunk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak önkénteseget, mert nem akarnak európai programokat, vannak jól működő lokális programjaik. És az, hogy most kötelező legyen, és mindenkire ráhúzzuk ezt a kötelezettséget, szerintünk nem jó ez. A pénzt, hogyha nem él vele egy tagállam, akkor a többiek használhassák fel, akik számára nem elegendők az alapok. Így aztán az önkéntesség számunkra alapvető fontosságú társfinanszírozás pontosan ezért nagyon fontos, mert a mi pénzügyi szabályzatunk szerint ez kötelezettség az EU jog szerint. Köszönöm szépen. Merci, merci la rapportrice. Köszönöm szépen, és a jelentéstevőnek is a munkáját köszönjük, azt, hogy az irányelv alkalmazási körét újra definiálta, szerintem ez egy nagyon jó hatáskör lesz. Most itt az önkéntességre térnék vissza. Ugye úgy néz ki, hogy nincsen egyetértés a frakciók között, nagyon sok módosítás egymásnak ellentmond ebben a ö, körben. Nem is értem egyébként, hogy a kollégák mit tesznek ebben az egész kérdéskörben, hiszen volt már erről vitánk, akkor, amikor az EU 2020 vagy 2020-as stratégiát elfogadtuk, és akkor ugye volt, voltak, akik azt mondták, hogy itt a tagállamoknak a felelőssége a szegénység kezelése, hiszen ez a szubszidiaritás elve alá esik. Most azóta csak azt látjuk, hogy a szegénység csak növekszik, növekszik, és bizonyos tagállamok úgy gondolják, hogy ők most már az ifjúsági garanciával köszönjük szépen, mossák kezeiket. És akkor most azok, akik, akiknek szükségük van rá, hát foglalkozzanak velük a segélyszervezetek. De hát ne, ez nem egy európai szintű problémakezelés, hát nem lehet a segélyszolgálatokra mutogatni, hogyha európai szolidaritást akarunk, azt egy európai szintű megvalósítást igényel, és ráadásul, hogyha egymásra mutogatunk, akkor tulajdonképpen mindig az ellen fogunk dolgozni, amit mindig is itt szerettünk volna elérni, hiszen mi 580-an 548-an megszavaztuk 48 ellenében mindezt, tehát egy, egy elsőprő többséggel, és akkor most ennek mondunk ellent? senki itt nem beszél önkéntességről. Elképzelhető, hogy a végén bizonyos tagállamok megmakacsolják magukat, lehet, hogy önkéntesnek kellene ezt kezelnünk, de szerintem előre kellene menekülnünk, hiszen a garanciákat először meg kellene határoznunk, milyen hatása lesz mindennek a teljes büdzsére. Nem lehet, hogy ebből induljunk már eleve ki, éppen ezért kérem a kollégákat, hogy gondolják végig, hogy ennek milyen hatásai lennének, és hogy esetleg még az is elképzelhető, hogy bírósághoz kerül ez az ügy, hiszen elképzelhető, hogy valamelyik tagállam azt fogja mondani, hogy ez így nincsen rendben és lehet, hogy ez, ez bizonyos tagállamok esetében meg is fog történni, és egyébként azt hiszem, hogy a bizottság is ezzel egyetért, és ezt minden bizonyal majd igazolni is akarjuk, mielőtt szavazásra kerül a sor. Őri úr és Cornelissen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, valóban nagyon részben nagyon intenzív tempót diktál, részben nagyon alaposan és, és nyitottan viszonyul a kérdéshez, tehát elég jó és izgalmas árnyék jelentéstevő üléseket tartottunk eddig, és nyilván még ez így fog tovább folytatódni. Támogatom azt a kérését, hogy hetedikén legyen a szavazás a jelentésről, hisz úgy látom, hogy még nem volt elég az idő, hogy minden részletben megegyezzünk. Én egy kicsit személy szerint is egy kicsit kétlelkű vagyok. Én nehezen tudom ellesegetni azt a félelmet, hogy miközben volt egy viszonylag jól működő élelmiszersegély alapa, vagy program, ami megszűnt, most létrehozunk egy alapot, ami egy csomó bürokratikus kötelemmel, eljárásrendel jár, mi arra törekedtünk a módosítványunk egy részeivel, hogy minél kevesebb legyen a bürokrácia, minél áttekinthetőbb, egyszerűbb a hozzáférés, minél több pénz abból, ami van, az a rászorulókhoz jusson, és minél kevesebb jusson, hogyha úgy tetszik, a, a, a bürokrácia finanszírozására és ö, ö, támogatására. Mi magunk is ö, a szociális alap részeként nem tudjuk elképzelni azt, hogy ne legyen társfinanszírozás, tehát a társfinanszírozási arányokat azt helyesnek tartjuk, és mondom, keressük a megoldást egyelőre ahhoz, hogy a blokkoló kisebbséget is le lehessen majd győzni. Úgy látjuk, hogy sokkal több esélye van annak, hogyha önkéntes az alap, viszont érzékeljük azt is, ezért utaltam többször a nemzeti allokációkra a szociális alapon belül, szociális alap részeként, egyébként akár önkéntes, akár kötelező az alap mindenféleképpen érinti azokat az egyességeket, amelyek a tagországok egymással kötöttek a szociális alapot, illetően is nem látjuk megoldottnak változatlanul ezt a kérdést. Én értem, amit az elnök asszony mond a a 2020-as stratégiával kapcsolatban. Ettől még az alapszerződésben az szerepel, hogy itt alapvetően nemzeti kompetenciákról van szó, és ez pedig, nem lehet, hogy mondjam, bármilyen szenvedélyes érveléssel semmisé tenni. Tehát keresnünk kell azokat a lehetőségeket, amelyek minél kevesebb bürokráciával, minél több pénzt juttatnak a rászorultakhoz. Láttuk, hogy a pusztán élelmiszersegélynél a 3,5 milliárd is el tudott fogyni, sőt még kevés volt. Ehhez képest több feladat, külön szervezet fölállításával, új eljárás rendekkel, ellenőrzésekkel, értékelésekkel, auditálásokkal, sok mindennel meg fogjuk bonyolítani a dolgot. Azt jelenti, hogy még ennél a két és fél milliárdnál is jóval kevesebb fog jutni azoknak, akikre ténylegesen rá, rászorulnak. Hát azon dolgozunk, hogy, hogy mondjam, mérsékeljük a, a veszteségeket. Madame Cornelissen. Cornelissen asszony, majd Szerkesz úr. Thank you. Köszönöm szépen. Hagy kezdem azzal, hogy köszönetet mondok a raportőrnek, szerintem kitűnő munkát végez, pedig eszméletlen számú módosító érkezett be, de még mindig tárgyalnunk kell, annak ellenére, hogy órák hosszat folytattunk már nagyon konstruktív vitával. Az egyik dolog, amiről vitázunk, az természetesen az önkéntesség. Elnézést, nem áll rá a szám erre a szóra, mondja az előadó. De miért kellene, hogy önkéntes legyen? Én teljes mértékben egyetértek Őri úrral. Annak ellenére, hogy minden egyes tagállamot rá kellene kényszerünk, hogy szegénység ellen harcoljanak, nem mindet ezen az alapon keresztül mert vannak olyan tagállamok, akik nem akarnak fizetni állami pénzeket közvetlen <clears throat> élelmiszersegélyre. Számunkra, a zöldek számára nagyon fontos, hogy azok, akik függnek az EU-s élelmiszerektől, ne maradjanak élelmiszer nélkül, és hogy kiegészítő jellegű legyen ez a program, és hogy egyetlen cent se kerüljön ki a programból. Hogy használjuk az élelmiszerbank munkájának segítésére, különösen azt tartjuk fontosnak, hogy a pocséklást megakadályozzuk. 90 millió tonnányi olyan élelmiszer dobunk ki az EU-ban évente, amiből 20 millió teljes mértékben ehető. Például a Magyar Élelmiszerbank hangsúlyozta a meghallgatás során, hogy ezt föl tudnák használni. Egy, itt nem csak arról van szó, hogy magát az élelmiszert nyomjuk a kezükbe, hanem az eszközöket is, annak érdekében, hogy függetlenek maradhassanak. Már ezt az egyik legelső letárgyalt cikkbe belevettük, és remélem, hogy ütős lesz a végén a javaslatunk. Köszönöm. Szerkesz úr, aztán pedig a bizottságnak adom meg a szót. Bueno, e, es evidente que tenemos el problema centrado. Elnök asszony, a központi kérdés az pontosan arról szól, hogy most önkéntes jellege van-e az alapnak. Attól tartok, amikor látom, kikírták alá ezeket a módosítókat, hogy igen nagy félreértéssel van egy dolgunk. Miért? Mert az önkéntes vagy nem önkéntes szó mögött mi rejtőzködik? Egy másik vita. Nem az, hogy tisztán önkéntese a jellege az alapnak, hiszen azok mindig is önkéntesek, de egy minden minden alap önkéntes az EU-ban, nem erről van egy szó. Itt arról vitázunk, hogy eldöntsük azt, hogy ezt a pénzt mire költjük. Vannak olyan tagállamok, amelyek e, ezt az összeget, ezt a pénzalapot a legrászorultabbaknak, élelmiszersegére akarják felhasználni, mások pedig más céllal. Az önkéntesség szavával lehetőséget nyitunk arra, hogy a legrázorulóbbaknak szánt pénzekből más ö, megoldásokat finanszírozzanak egyes tagállamok. Az önkéntesség tehát ezt jelenti. Az a, tehát, hogy ezen összeget nem lehet más célra felhasználni, mint amire ezen adott alap ö, szól. Csak erre lehet felhasználni, ha felhasználják ezt az alapot. mert egy szóval rejtjük e, véka alá a magát, a valóságot. Önkéntesség tehát, de nehogy a legrászorulóbbak, a legszegényebbek ne jussanak hozzá. Hiszen más nem szabad finanszírozni ezen alapból, iskolát, deficit, e, tehát nem. Nem. Ez csak a regrászorulóbbak számára, akik sem élelmiszerhez nem jutnak, sem fűteni nem tudnak, hogy azok profitálhassák ezt az összeget. Jól vizsgáljuk meg, kollégáim, a módosítókat. Jó szándékkal olvassuk el, a cél az az önkéntesség mögött, hogy valóban a legrászorulultabbakhoz jusson el ez a pénzösszeg. Második kérdésem magától értetődik, hogy a tanácsban lesz egy blokkoló kisebbség, amely kialakul. De hogyha mi magunk eh, nem dőlünk saját kardunkba, akkor azon sem kell ö, csodálkozni, hogy a tanácsban sem fognak bármit elfogadni. Ö, bizottság, hiszen a biztos asszony már az ajtóban áll. I'll be very brief. I fully... Nagyon rövid leszek. A legtöbb elhangzott véleményt a parlament részéről támogatom. A bizottságnak az volt a szándéka, és azt akarta kifejezésre adni, hogy a legrászorultabb állampolgárokat támogatni akarja az Európai Unió olyan alappal, amire eddig még nem volt így példa. Ez nem arról van szó, hogy újra elosszuk a pénzeket, mi úgy gondoljuk, hogy a mi javaslatunk egy megvalósítási javaslat, ami nagyon egyszerű és könnyű megvalósítani. És mi úgy gondoljuk, hogy a menedzsmentet és az ellenőrzést illetően nagyon követjük az eseményeket, de biztosítatom önöket arról, hogy teljes mértékben, tiszteletben tartjuk a megosztott kezelést. Ez az egyik alapelvünk, a shared management. És a tagállamok maguk kell, hogy megszervezek azt, hogy az élelmiszereket hogyan juttatják el a rászorulókhoz, és nekik kell megtalálniuk a legjobb megoldást a legnagyobb minőségű és hatékonyságú ellátásra. Számunkra a tapasztalatcseret csere platformja nagyon hasznos, bizonyos tagállamokban nagyon sok tapasztalat van, amely felhasználható lenne a szociális partnerek és magán szervezetek számára. És mi úgy gondoljuk, hogy ez az alap, a tagállamokban az önkéntességet majd támogatjuk. Köszönöm. Patrice. előadó asszony. Köszönöm szépen, és köszönet a tagoknak és a hozzájárulásokért és a módosítókért. Valóban köszönet jár a bizottságnak is a segítségükért. Hagy válaszoljak néhány dologra. Igen, Harkin asszony és Benyon úr. Igen, azt, hogy 3,5 milliárdra emeljük, ezt sokan támogatják, hiszen a hatáskör is bővül, és bizonyos országok most részt vesznek. Mannur, egyetértünk az egyszerűsítés elvével, a shared management elvével, a bizottság is mondta, hogy ezt ezért hoztuk létre, és ugyanakkor az ellenőrzést is fokozza ezt. A fő kérdés szerintem ma délután ez itt kiderült, az, hogy önkéntes legyen-e a részvétel. Szerkasz úr is mondta, hogy a 2,5 milliárdot a legrászorulóbbnak szántuk az Európai Unióban. Biztosítanunk kell, hogy növeljük ezt az összeget, hogyha növeljük, akkor is a 2,5 milliót csak a legrászorultabbak kaphassák meg. Ezen kívül mi megpróbáltuk azt, hogy a részvételt bátorítsuk, de értem a mai vitából, hogy még dolgoznunk kell ezen a kérdésen, május 7-ig van még időnk erre, és remélhetőleg megfelelő megoldást találunk a május 7-i szavazásig. Köszönöm, elnök asszony! puisque les compromis devront être finalisés. Igen, hát úgy tűnik, hogy a kompromisszumokat 16 óráig kell benyú, benyújtani, és ö, május 7-e lesz a szavazás. Most pedig ö, következik a biztos asszonya való eszmecsere.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 madame la commissaire euh, bienvenue à la commission emploi et affaires sociales. Tisztelt biztos asszony, köszöntjük Önt itt euh, a Foglalkoztatás és Szociális Ügyek Szakbizottságában. Nagyon örülünk annak, hogy eszmecserét folytathatunk Önnel. És természetesen jó lett volna az, hogyha az Ön által felvetett kezdeményezésről már korábban tudunk euh, vitát folytatni, de most egyelőre nagyon fontos program ez, amelyről éppen tárgyalások folynak, és rendkívül fontos sikertörténetnek tekinthető ez az EU történetében. Andor Lászlóval is igen világos kapcsolatot alakítottunk ki, hiszen fontos számunkra az, hogy a fiatalokkal, fiatalokat segítsük, abban az nehéz időszakban életükben, amikor a tanulás időszakából a munka piacra való kilépés időszaka következik. Önök is, ön is tudja bizonyára, hogy ez a szakbizottság rendkívül sokat tett ezen a területen, és bizony, még ma is rengeteg olyan módosításról folytattunk eszmecserét, amelyek a fiatalkorúak foglalkoztatására vonatkoznak. Van egy olyan jelentésünk is, amely a bizottság mostani javaslatára vonatkozik. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk, és rögtön át is adom önnek a szót, hogy előadását megtartsa. Köszönöm szépen, elnök asszony! Rendkívül nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek. Tisztelt parlamenti képviselők! Februárban idén több mint 26 millió európainak nem volt munkahelye. A munkanélküliségi ráta 12%-ot üt. Ráadásul a fiatalok helyzete a legsürgetőbb, hiszen 5,7 millió közülük nem dolgozik. Ezek a trendek teljesen fenntarthatatlanok szociális szempontból, és erkölcsileg se elfogadhatóak. A gazdasági és pénzügyi válság az egyik legnagyobb oka a mostani magas fiatalkorú munkanélküliségi rátáknak, és egészen addig, ameddig a növekedés alacsony szintű, addig kevés lesz a munkahely is. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy igazi megoldásokat kínáljunk a fiatalok számára, mert különben egy lost generation, egy elveszett generációval kell majd számolnunk. Éppen ezért Andor László vezetésével az Európai Bizottság az ifjúsági garanciát dolgozta ki. Nagyon örülök annak, hogy ez megtörtént, és hogy a február 28-ai foglalkoztatási tanács végre egyességre jutott az ifjúsági garanciával kapcsolatban. Ez pedig megteremti a lehetőségeket a tagállamok számára, hogy a fiatalokat segítsék. De mégiscsak azért itt rendkívül fontos az oktatás és a képzés kérdése is. Éppen ezért nagyon sokan feltehetik a kérdést, hogy mit is tesz az oktatás akkor, amikor nagy problémák vannak, és hirtelen gyors megoldások kellenek. De azért tudjuk azt, hogy az oktatás, a képzés hosszú távú projekt, amely későn hozza meg gyümölcsét de azért én meg vagyok arról győződve, hogy mégiscsak az oktatás az, amely a hossza, hosszú távú kihívásokra választ ad. Hogyha rövid távon gondolkodunk, segítjük az ő munka, munkahelyhez való jutásukat, ezt csak hosszú távú képzésen keresztül tudjuk megtenni. Ugyanis a szociális különbségek, a szociális igazságtalanság ellen csak az oktatáson keresztül vehetjük fel a harcot. Erről meg vagyunk győződve mi az Európai Bizottságnál, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy csak úgy tudjuk a jövőre felkészíteni a fiatalokat, hogyha megfelelő öm, tudással ö, rendelkeznek. Mert különben a fiatalkorúak munkanélkülisége megmarad, és jelenleg Európában is több mint két millió olyan munkahely van, amelyet nem töltöttek be. Tehát itt egy nagy paradoxon van, egy nagy ellentmondás. Ez azt mutatja, hogy másfajta képzést nyújtunk, mint amire a munkapiacnak szükség. És ez azt is mutatja, hogy oktatási rendszereink megbuktak. 2020-ra mi azt vál, várjuk, hogy körülbelül az európai munkahelyek 30 vagy tehát egyharmada igen magas szintű képzést igényel majd. De jelenleg a munka erőnknek csak 26%-ának van felsőfokú végzettsége. Tudjuk, hogy persze őket is sújtja a válság, de mégiscsak azért a tapasztalat világosan megmutatta azt, hogy a magasan képzettek azért mégiscsak jobban jönnek ki ebből a helyzetből, mint mások. Éppen ezért biztosítanunk kell azt, hogy minél több fiatal jusson öm, felsőfokú oktatáshoz. Ez az Európa 2020-nak az egyik fontos célkitűzése. Európának olyan emberekre van szüksége, akik az okos és fenntartható fejlődést tudják segíteni, de egyelőre az európai vállalatok nem találnak ilyen magasan képzett embereket elegendő számban, mert egész egyszerűen az oktatási rendszerből nem jönnek ki ilyenek. De itt nem csak a minőségről van, a mennyiségről van szó, hanem a minőségről is. Fontos az, hogy az oktatási rendszereink relevánsabbak legyenek a munka világa számára. Mit is jelent ez? próbáljuk meg anticipálni azt, hogy mire lesz szükség a jövőben, és ugyanakkor az intézményeinket segítsük abban, hogy igazodjanak a körülöttünk lévő világba. Természetesen nem akarjuk kétségbe vonni az oktatási rendszer hagyományos voltját, de mégiscsak az iskoláink, az egyetemeink, főiskoláink azért is kell, hogy dolgozzanak, hogy munkahelyet találjanak az onnan, az ott végzett emberek. Novemberben egy új stratégiát indítottunk útjára. A címe az, hogy Rethinking Education, gondoljuk újra az oktatást. Ez pedig a képzés, a szakképzés, az oktatás nagy kihívásaira jelent megoldást. Ugyanis a jelenlegi rendszerben nem tudjuk az alapképzést, mint például az írás, oktat, írás és olvasás, és a transzverszális kép, képességeket összehangolni. Tehát, hogy mondjuk a polgári ismeretek, a média ismerete, vagy digitális ismeretek, IT ismeretek, vagy akár a vállalkozói ismeretek. Legalább egyötöde a fiatal európaiaknak nem is tud jól olvasni. Ők ráadásul azokhoz a 73 millió európai felnőtthöz csatlakoznak, akiknek igen alacsony szintű az iskoláztatottsága. Minden hatodik fiatal európai ráadásul hamar elhagyja az iskolarendszert mindenféle végzettség nélkül. És ő nekik nagyon nagy arra a lehet, tehát arra nagy, nagy, nagy valószínűséggel nem fognak munkahelyhez jutni, és ez a szociális exklúzióhoz, a szegénységhez vezet. Hogyan lehet megfordítani ezt a trendet? Hát javítsuk az európai oktatás és képzési rendszert. Pontosan ezt próbáljuk mi tenni az Európa 2020-as stratégia keretein belül. Az európai növekedési stratégiának központjában áll az oktatás, és ez azt mutatja, hogy a politika részéről paradigmaváltás történt. Az európai szemeszter részeként az új gazdasági kormányzási kereten belül az Európai Bizottság az ország specifikus ajánlásait 2013-ra meg fogja fogalmazni. Ez pedig azt mutatja, hogy milyen erőfeszítéseket kell tennie az egyes államoknak. Mi azt szeretnénk kérni, hogy javuljon az oktatás és a képzés teljesítménye. 2012-ben ezek az ország specifikus ajánlások mm, igen nagy mértékben vonatkoztak az oktatásra nagyon sok államnál. A jó oktatásnak persze ára van, és a megfelelőképpen működő oktatási intézményeket megfelelőképpen kell finanszírozni is. Tudjuk, hogy a közpénzeket súlyosan sújtotta a válság, és nagyon sok állam az oktatási büdzsék csökkentésével kezd, kezd, ebbe kezdett bele. Kilenc tagállam 2011 és 2012 között több mint tette az oktatási kiadásait, 11 tagállam pedig ugyanebben az időszakban 1 és 5 százalék között csökkentette a kiadásait az oktatás területén. Ez azt hiszem, hogy valódi aggodalmakra ad okot, hiszen a jó ö, oktatásba fete, fektetett ö, vagy az onnan elvont források kontraproduktívak. A 2012-es éves növekedési felmérésünkben az Európai Bizottság kérte a tagállamokat arra, hogy az oktatás prioritásnak tekintsék akkor, amikor konszolidálni próbálják költségvetéseiket. Ugyanis mi biztosak vagyunk benne, hogy a silány oktatást egyszerűen nem engedheti meg magának Európa. A tagállamok felelőssége az, hogy a reformokat bevezessék az oktatás területén, de az Európai Unió segíti őket. Lenne ehhez néhány példám. Digitális ö, oktatás. Hát a tudás társadalmában csak ezeknek a, a képességeknek a birtokában lehet részt venni, de a 16 és 74 év közötti fiatalok 48%-ának igen alacsony szintűek az ilyen irányú képességei. A cégek pedig várnák ezt, és éppen ezért ebben az évben egy új kezdeményezéssel fogok előállni, azzal, hogy hogyan is lehetne a digitális technológiákat jobban felhasználni az oktatás és a képzés területén. Másodszorban 2011. szeptemberében az európai felsőoktatás modernizálásával kapcsolatban egy ütemtervet dolgoztam ki, hogy az európai tagállamok a kihívásokra megfelelni tudjanak. Vagyis növeljük a minőséget az oktatásban és a képzésben, próbáljuk meg szorosabb együttműködést kialakítani az érintett felekkel, és egy magas szintű munkacsoportot is létrehoztunk annak érdekében, hogy erre a, ennek az évnek a nyarára a speciális ajánlások megszülessenek. Természetesen segíteni fogjuk továbbra is a, tagá, a, a cégek világa, illetve az egyetemek közötti együttműködést. A modernizáció tehát rendkívül fontos a képzés, szakképzés területén is, és nagyon fontosak a gyakornoki programok. Ezeket mindenhol elismerik, és nem is véletlen az, hogy azok a tagállamok, amelyekben a legalacsonyabb a fiatalkorúak munkanélküliségi rátája, pontosan ott a legjobb az oktatási rendszer. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy a szakképzési rendszereket hatékonyabbá kell tenni Európa szerte. De ehhez arra van szükség, hogy kettős finanszírozást alkalmazzunk, ne csak közpénzekből, hanem magánpénzekből is finanszírozzuk azt, és közös felelősséget vállaljunk érte. Ez így van egyébként azokban az országokban már most is, ahol jól teljesít az oktatás. Éppen ezért idén júliusban be fogunk indítani egy gyakornoki programot Andor biztossal együtt. Ez a szövetség, ez az Európai Gyakornoki Szövetség magába fogja foglalni az Európai Bizottságot, tagállamokat és mindenféle más érintett felet, illetve a privát szféra szereplőit is. Azt szeretnénk, hogy magas szintű képzést tudjunk Mm, támogatni a gyakornoki programokon keresztül. És végül néhány szó az új Erasmus for All, az Erasmus mindenkinek programról, illetve hogy hogyan is néz ki az e körüli büdzsévita. Az Erasmus for All, az Erasmus mindenkinek az, amelyben az Európai Unió a reformokat támogatni szeretné az oktatásképzés területén ez része annak a stratégiánknak, amely az európai fiatalkorúak munkanélkülisége ellen küzd. A program igen nagy része folytatni fogja a mobilitási programok finanszírozását, hiszen csak európai szinten tudunk hozzáadott értéket adni, nem csak a fiatalok számára, hanem a tanárok számára, a gyakornokok számára, a fiatalkorúakkal dolgozók, illetve az önkéntesek számára is ezt a mobilitást biztosítani kell. Ugyanis így lehet demokratizálni az Erasmushoz való hozzáférést. Támogatnánk azokat a fiatalokat is, akik egy másik országban kívánnak diplomát szerezni egy diák hitel programon keresztül. Az Erasmus forról, az Erasmus mindenkinek 2020 között 4 millió embernek fog mobilitást biztosítani, hiszen a mobilitás az, amely aztán a munkaerőpiacon is meghozza a hozzáfűzött reményeket. Így lehet jobb munkahelyeket találni, jobb munkahelyhez jutni. Éppen ezért az Erasmus mindenkinek legfontosabb prioritása az, hogy növeljük a képességeket, és ezzel az egész társadalomra átgyűrűző hatást tudjunk elérni. Egy innovatív megközelítésre van szükség a fiatalok munkanélkülisége elleni harcban. Egyfajta struktúrált partnerségre van szükség az oktatásügy, illetve a munkahelyek között, a vállalatok között, és ugyanez megvalósulna a szakképzési intézetek, illetve a munkahelyek között is. Természetesen ezt nemzeti szinten is támogatjuk a strukturális alapokon keresztül. Az Erasmus mindenkinek körüli tárgyalások most már egy nagyon fontos és végső stádiumba értek. Nagyon remélem, hogy egyfajta konstruktív hangnemben minél hamarabb eredményre tudunk jutni, de ugyanakkor szeretnék két fontos gondolatot felvetni. Az első, hogy arra van szükség, hogy rugalmas legyen a rendszer, ugyanis egy állandóan változó világban olyan programra van szükségünk, amely igen gyorsan tud a politikai és gazdasági valósághoz igazodni. A jelenlegi programunk ugyanis nem tud, nem, nem teszi ezt meg, például nem tudott választ adni a fiatalok munkanélküliségének problémájára, legalábbis nem olyan gyorsan, mint ahogy mi szerettük volna. Azért, mert nagyon nem rugalmas a rendszer, ugyanis a különböző oktatási rendszereknek már előre előirányzatokat kaptak. Éppen ezért az új Erasmus mindenkinek fontos, hogy rugalmasabb legyen. a jelentéstevő, ezzel szemben azt szeretné elérni, hogy a célokat növeljük, és hogy megint ilyen preallokációkat végezzünk 83%-ban. Ez pedig azt jelenteni, hogy a status quo fennmaradna. És ebből már a második kérdéshez át is mentünk, a program neve. Ez egy nagyon fontos alapkérdés ugyanis itt tulajdonképpen a jelen, az egész javaslat az egyszerűséget helyezi központba, hiszen hét programot szeretnénk integrált stratégiai programba összefoglalni. Ez a cél, és amennyiben sikerül megállapodni arról, hogy egyetlen programra van szükség, és fontos a politikai fókusz kialakítása, akkor egy olyan nevet vagy címet kell ennek választanunk, amely elfogadott és ismert. Szerintem az Erasmus az ilyen, és amennyiben sikerül kiterjesztenünk a programunkat, szélesebbé tennünk, és Erasmus for all, Erasmus mindenkinek nevet adunk neki, akkor szerintem ez mindenkinek tetszeni fog, és sikeres lesz. Különben nem tudjuk elérni a teljes egyszerűsítést, és az Európai Unió egyik legfontosabb brendjét nem tudjuk felhasználni vonzó célként. És végül, hogyha szeretnénk hatást gyakorolni, és hogyha valóban a fiatalokat szeretnénk megmozgatni, akkor az oktatásba európai szinten kell befektetnünk. Természetesen tetszik az, amikor 6 milliárdot az európai foglalkoztatási kezdeményezésre ad az Európai Tanács. Ez a régiókban a leginkább rászorulóknak ad segítséget, és hasonlóképpen az euró, a fiatalkorúak, vagy az ifjúsági garancia is hasonlókat tesz. A 17 milliárdos Erasmus mindenkinek program 63%-os növekedést jelent. Az Európai Bizottság ezzel világosan kifejezése jutatta prioritásait. Azonban a nemrégiben történt európai tanácsi megállapodás után 13 milliárdos költségvetést látunk előre. Ez természetesen nem felel meg ambícióinknak, de azért mégiscsak növekedést jelent a jelenlegi ö, költségvetési időszakhoz képest. Úgyhogy, kedves parlamenti képviselők, ezek nagyon nehéz tárgyalások, de én mégis remélem, hogy a parlament támogatására számíthatok a tárgyalások utolsó stádiumában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és most várom az önök kommentárjait és kérdéseit. Merci beaucoup, euh, cher. Köszönöm szépen, biztos asszony. Először is alelnökünknek, Zuber asszonynak adom meg a szót, aztán Benarabatú asszony kér szót. Zuber asszony. Um, Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à senhora Comissária. Ah, eu vou colocar duas questões. Szeretném üdvözölni a biztos asszony. Két kérdésem lenne. Az első az Erasmus for All programra vonatkozik. Számomra nem is annyira a, az elnevezése lenne fontos a programnak, hanem az, hogy az elképzelés maga jó lenne, ha változna, amin a program alapul. Hiszen ezeket főleg az egyetemi hallgatóknak adott kölcsönökkel kívántuk megvalósítani. Szerintem ez feje tetejére állítja a programot, hiszen a program ugyan nagy támogatottságot élvez, de azért ne essünk abba a csapdába, hogy azt hisszük, azt higgyük, hogy mindenki részt vehet ebben a programban. Igazából azok vehetnek részt, akiknek eleve jó a háttere, és ki tudják egészíteni a kapott támogatást, hogyha a szülőknek már van pénzügyi alapja, amivel támogathatják a diákokat. A kölcsönök rendszerével nem akarjuk az egyenlőtlenségeket kielezni a diákok között. Nem akarjuk, hogy legyenek olyanok, akik megengedhetik a kölcsönt, és olyanok, akik nem ez inkább egy külön teher a diákok számára, mert mielőtt egyáltalán a munkapiacra lépnének, már eladósodnak, hiszen vissza kell fizetniük a kölcsönt. Tehát szerintem ne kényszerítsük rá őket, ne ez legyen az elképzelése, az alapelve a programnak, hogy a diákok éljenek ezzel a kölcsönnel. Aztán van egy külön kérdésem, ami a saját országomra, Portugáliára vonatkozik. Tudják, hogy a Trojka, az IMF, a Központi Bank nagyon érdeklődnek az országom iránt, és az egyik ilyen terület, ami kiemelten érdekli őket, az az oktatás. Mégpedig azért, mert ezen a területen vannak a legnagyobb leépítések. Tavaly körülbelül 15.500 embert bocsátottak el, akik az oktatás területén dolgoztak. Ezek mind tanárok. Ez viszont azt eredményezi nyilván, hogy az oktatás minőségében, a pedagógiai munka minőségében is csökkenés áll majd be Portugáliában. Ez pedig még inkább megnehezíti majd a tanárok életét, hiszen egyre több diák jut majd egy-egy tanára, úgyhogy az egész elképzelés megváltozott, iskolák zártak be, mm, visszaesik majd az oktatás minősége, úgyhogy a kérésem egyértelmű ma, hogy a trojka tárgyalások folynak a portugál kormányjal. És megegyezést kívánnak tető alá hozni. És az IMF is azt szeretné, hogy még plusz 30, plusz 50 ezer tanárt bocsássunk el az oktatásból, ez elfogadhatatlan. Elnézést, ha megengedik biztos asszony, először is a kérdéseket hallgatnánk meg, és aztán önnek adnánk meg a szót, hogy egyetlen képviselőtársunkat se frusztráljuk. De szeretném ellenőrizni, hogy ki szeretne szót kérni, hogy időben megfelelően leosszam a ö, szólási szavakat. Benarabatú Szerkász úr, Benyó úr, Costello asszony, jó magam is szeretnék szólni ki más? Kér még szót, ha senki más, akkor lezárom a ö, felszólalók listáját. Benarabatú asszony. Köszönöm, elnök asszony, elnézést kérek, kicsit késve érkeztem. Biztos asszony, mint ön is tudja, jelenleg a három oldalú egyeztetéseket végezzük, az egész életen tartó tanulás és képzés tekintetében. Ami az elnevezést illeti, az Erasmus mindenkinek nekünk tetszik, de mi kisebbségiek vagyunk ezzel a véleményünkkel a Kulturális Szakbizottságban. Trend, egyfajta védjegyről van szó, ami viszont a programon belüli fellépéseket illeti. Nos, a jelenlegi álláspont az, hogy az Erasmus mindenki számára, és aztán más nevet, Leonardot, Comeniuszt és egyéb neveket már ejtenénk, pedig minden szereplő felhasználó jól ismeri ezen elnevezéseket. Azt szeretnénk, hogy az Erasmus mindenkinek, Erasmus for all belül a világosan beidentifikálható ö, neveket, elnevezéseket tartsuk meg. Az első kérdés, amely valóban problémás, az a program költségvetése. Tudjuk, hogy a kihívása az oktatásnak mekkora óriási kihívás. Portugál kolléganőnk is elmondta, alapvető fontossággal bír, hiszen a tudás alapú társadalmat építjük. A Kulturális Szakbizottság 19 milliárd eurót kívánt a költségvetésben nevesíteni, 17 ezerről beszélt a bizottság, most 14 ezerről beszélünk, ez nagyon kevés, elégtelen. Azt szeretnénk, hogy elsőbséget élvezzen az oktatás, és egyenlőre a céljainknak nem megfelelő a támogatás, költségvetési támogatás. A következő gondolat pedig a diák hitelek garanciáját illeti. Az USA-ban is láttuk, hogyha hiteleket vezetünk be, akkor valahol a diákok vállára már most olyan súlyos terhet rakunk, hogy a munkanélküliségen túl még ezt a kockázatot is kezelniük kell ezért keretet kell szabnunk ennek. Sok európai országban vannak ösztöndíjak, és a, a szegény családi háttérre rendelkező diákoktól nem szabad megvonni azt a lehetőséget, hogy már ne élhessenek az ösztöndíjak segítségével, vagy lehetőségével, és csak diákhitelhez folyamodhassanak. Egyenlőre a tanács javaslata még nem kielégítő számunkra, hogy valóban szavatolhatnánk világos keretben azt, hogy a fiatalok, akik a tanulmányaik végén kikerülnek a munkaerőpiacra, milyen lehetőséggel lépnek tovább. Aztán van egy ifjúsági garancia, amelyet bevezetünk, majd vannak a strukturális alapok, és vannak fellépési rendszerek is. Hogyan fogjuk becsatolni az egyes egységeket az egyes tagállamokban? A finanszírozás honnan jön majd a programok számára? A szociális, strukturális alapokból, vagy külön programköltségvetések lesznek majd. Biztosítani szeretnénk, hogy a kultúra, az oktatás költségvetését az ifjúság számára és felhasználhassuk. Tehát hogyan alakulnak az ifjúsági, az oktatási és képzési pénzügyi támogatási rendszerek? Elnök asszony, már három kérdést feltett, negyedik pedig. Elnök asszony, Három percben tíz kérdést is fel lehet tenni, de a biztos hogy nem fog tudni válaszolni. Utolsó kérdésem a rugalmasságra vonatkozik a bizottság és csapatának pozíciója. Az, hogy maximális rugalmasság legyen a fellépések terén, ez problémás számunkra. Miért? Mert mi azt szeretnénk, hogy világosan beazonosított célok létezzenek, és ne nyissuk meg a lehetőséget túlzott módon a finanszírozás szabad kezére. Köszönöm elnök asszony. Az Európai Parlament egyébként azt is kéri, hogy a ö, nagy ö, rugalmaság megvalósuljon. Filbenyó, Emer Alejandro Szerkas és Filbenyó. Alejandro Szerkas. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm a kollégák is, sok mindent elmondtak. Egyetlen kérdésem lenne. A trojka, Cúber asszony is elmondta már, a trojka bután lép föl az oktatási rendszerekkel szemben, és sajnos nem hogy segíteni, hanem alapköveket rombol le. A családomban is nagyon sok pedagógus van, Spanyolországban, az iskolákban már nincsenek helyettesítő pedagógusok, hogyha egy tanár beteg. Egyszerűen az osztály sem ö, ö, tanul, amikor a pedagógus beteg. És mit teszünk például a fogyatékosokkal, a bevándorlókkal? A szoktatás minősége egyre inkább visszaesőben van. Olyan reformprogramokat válunk a bizottságtól, ahol valahol nem az ECOFIN dönt. Az ECOFIN dönt mindenről, a saját tagállamainkról, vagy pedig a biztosasszony ellensúlyként fellép az ECOFIN-nel szemben, hiszen önnek szociális, társadalmi érzékenysége van. Itt egyetértek önnel abban, hogy nagyszerű gondolatokat terjesztett elénk, de valahol a politikát mégis mások csinálják, úgymond, a, a közalkalmazottak. Vannak olyan szakpolitikák, amelyek egyszerűen a minőséget és a legsérülékenyebb embereket teszik tönkre. Phil Benya, aztán Elmer Costello asszony. Phil Benya. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzést szeretnék gyorsan tenni az ön előadásával kapcsolatban az oktatásról és képzésről. Úgy vélem, hogy teljesen egy, igaza van önnek abban, hogy hosszú távon mi a célunk valóban. A fő motorja a gazdasági fellendülésnek valóban ez lesz, és az oktatásba kell befektetni a tagállamokban. És hát nem így kellene a megszorító intézkedésekkel fellépniük. Valóban igaza van önnek, de egy apró ö, ö, megjegyzést megtennék. Valóban nem csak meg kell tartanunk, hanem növelnünk is kell a minőségét és mennyiségét is az oktatási kínálatnak, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ugyanannyiba kerül mindez. Bizonyára annyi, ugyanannyiba fog kerülni, hiszen az emberi erőforrásoktól függ mindez, de innovatívnak is kell lennünk, javítanunk kell a minőségét és a mennyiségét is az oktatásnak a, mi a kínálatot illeti a jelenlegi költségvetési megszorítások mellett. Agy gondolom, hogy számos probléma abból fakadt, hogy túl sok embert rövid távú megoldásokat keresett a gazdasági ö, ö, válság ellen felvett kölcsönpénzeket művi jelleggel próbálta megoldani, elpalástolni a problémákat, holott strukturális megoldásokra van szükségünk az oktatásban, képzésben is. És ezt valóban figyelembe kell vennünk. Teljesen egyetértek önnel az átfogó gondolatmenetével. Néhány apró kérdést az Erasmusról, valamint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről. Az ALDE frakcióban teljes mértékben támogatjuk az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést. Hosszú távú kötelezettségre van szükség az erasmus kapcsolatban, és is mi ezt széles vállal támogatjuk. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés gyorsan be kell, hogy valósuljon az Erasmus pedig idővel fogja meghozni gyümölcseit, és a foglalkoztathatósági előnyei az, erő, az Erasmusnak azon fiatal diplomások, akik egy országból számos készséget, plusz nyelvismereteket gyűjtenek be, számos más készséggel is felvértezik magukat, ezt nem szabad elfelejteni. A bizottságban csupán abban eltérőek a véleményeink, hogy a költségvetési sorokat milyen módon alkalmazzuk, elvben egyetértünk. Ezt szerettem volna még elmondani. Nem igazán kérdések voltak ezek, hanem megjegyzések. Ennyit szerettem volna elmondani. Emer Costello. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én tényleg rövid leszek. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdés, amit fel akartam tenni, már föltettek. Különösen azzal kapcsolatban, hogy az oktatásba való beruházás mennyire fontos. Üdvözlöm az ön megjegyzését ezzel kapcsolatban, biztos asszony. Nekem egyedülálló tapasztalatom van talán itt, mert több mint tíz évig programigazgató voltam az oktatási programokat, illetően Írországban. És hogyha az Erasmus for All programnak az alap elvét tekintem, hagyd tegyek fel néhány kérdést. Először volt a Szokratész, aztán a Szokratész 2 aztán ez már nagyon sok programot összefogott magába, aztán jött az élethosszig tartó tanulás programja. Egyébként az egy nagyon jó elnevezés volt, minden ö, oktatási szintet magában fogott a bölcsőtől a sírig. És azt hiszem, amit a kollégák mondtak, hogy újra elnevezzük a programot, hogy Erasmus for All. Ha elneveznénk újra, az csak összezavarná az embereket, az Erasmus-t felsőoktatással azonosítják, a Koméniuszt is ismerték sokan, sokan tudják, hogy mi a program, és én azt gondolom, hogy sajnálatos lenne, hogyha elveszítenek a régi elnevezéseket. De, biztos asszony, a felnőtt oktatási komponensnek a felhígítása, ez nagyon sajnálatos. Amikor az élet hosszig tartó tanulásprogram létezett, akkor mind a formális, mind az informális oktatási formákat támogattuk a Grundtvig, aztán átalakult Leonardo programmá, és az pedig szakoktatás. Persze ennek megvan a maga helye, de a felnőttek oktatása ez egy önálló szakterület, és biztos asszony, én komolyan úgy gondolom, hogy a jelenlegi programon ez nem kap elég teret. Úgyhogy mit gondol -e erről? A Grundtvignak az a szerepe, hogy kifejezetten a felnőttek képzésére ö, koncentráljon. Mi lenne a szerepe az egész keretben? Köszönöm. Komiszer, Biztos asszony, ami az Erasmus programot illeti, én már elmondtam, hogy mit gondolok a rugalmasságról. Most újra elismétlem, hogy sajnálom, hogy nem tudott hozzánk ellátogatni korábban, amikor magáról az elnevezésről beszéltünk. Egyetértek az aggájjal, hogy az Erasmus forral sokkal jobb, mint a Yes elnevezés, amely nem felel meg a valóságnak. Az emberek eh, ezen sikertörténetről nem azt tudják, hogy yes, hanem azt, hogy Erasmus, és mindenkinek Cuber asszony, és elmondta, hogy a diákhitelek kérdése különösen a jelenlegi ö, ifjúsági ö, kontextusban, e programban igen fogós kérdése a javaslatnak. Néhány megjegyzést engedjen meg. Az egyik első megjegyzésemben igazon elmondott sok mindent, de a következtetéseket nem vonta le. Valóban a egyik legfontosabb célja az oktatás az Európai Uniónak, ez igaz. Ezt hallottuk, újra hallottuk, és a régi stratégiákban is szerepelt már a Lisszaboni stratégia óta. Még az OECD számokból adódóan is ellenőriztem, hogy 2007-ben a válság előtt a fele az eh, tagállamoknak már az oktatási költségvetését csökkentette. Ahelyett, hogy a bizottság úgymond meghúzta volna a grabancát a tagállamoknak, és úgymond zaklatta volna őket, hogy emeljék a költségvetést, végül is nem tett ezt. Aztán eh, hallottuk azt is az ön eh, előadásából, hogy végül is nem mehetünk az oktatás ellen, de Oli Ren elmondta, hogy amikor a trojka fellép egy tagállamban, akkor prioritásként mégsem kérheti azt, hogy a strukturális alapokat egyrészt végrehajtsák, másrészt vitend csak mondjuk a, a, a nyugdíjkorhatáról beszéljen, az oktatási költségeket pedig szabadon csökkentek a tagállamok. Itt a jövőbe való befektetést vonjuk el, az oktatási kiadásokról beszélünk. Hogyha rövid és hosszú távot egyszerre kell kezelnünk, akkor, és ebben teljesen egyetértünk önnel, akkor azt mondjuk, hogy az oktatás, képzés, tanulás kérdése alapvető fontossággal van só, és esély számunkra, hogy az idősödés, a globalizáció és a versenyképesség kihívásainak megfeleljünk. De hogy? Úgy, hogy bátorítsuk a tagállamokat az oktatásban való befektetésbe. Ha nem, akkor itt a kör négyszögesítéséről van szó, ami pedig a digitális ö, ö, tudást illeti, nem tudom melyik balti államban, az a az informatikai oktatás és a fiatalok képessége, a kód tanulási képessége már a középiskolai oktatás részét képezi a matematikával, az angollal, meg más egyéb tantárgyakkal együtt. Van egy olyan európai irányelv, amely erről szólhatna. Üdvözlendő lenne, ha lenne egy ilyen. Sokat beszéltünk a szakképzésről, ön is, és mit a szakbizottságban, gondolom ön számára sem meglepő, hogy bizony Ausztria-Németországra figyelő szemünket vetjük, és bizony látjuk, hogy ezen tagországokban miért példaértékű a szakképzés, azért, mert a szociális perbeszéd minősége is kiváló. Az, egy, az egyetemek és a vállalkozások közötti híd nem csak papíron létezik, a szociális párbeszéd minősége az alfája és omegája ennek a minőségnek. A strukturális változás persze nem egyik napról másikra történik, de hogyha valóban előre akarunk lépni, akkor erre is gondolnunk kell. Továbbá a mobilitásra is utalt biztos asszony, és tudjuk, mennyire fontos koncepcióról van szó az EU történetében az alapszabadságok egyikéről van szó már a római szerződés óta. A válság időszakában, amelyet most élünk, a mobilitást át kell gondolnunk. Újra kell gondolnunk a válság fényében, és igen elővigyázatosnak kell lennünk, amikor mobilitásról beszélünk. Az Erasmus egy olyan program, amely a boldog békeidőkben született. Egy olyan még mindig boldog programról van szó, amely viszont a fiatalok mobilitását segíti, ahhoz, hogy pozitív értékű legyen, alapvető fontosságú a civilizáció az emberiség történetében az EU-ban. Viszont vannak elviselt, ráerőszakolt mobilitások is az EU-ban, ahol egyes közgazdások, doktorok úgy gondolják, hogy az felnevelünk valakit a peremvidéken, az EU-ban, a költségvetési egyensúlytalanság világában, mert a stabilitási paktumot ráerőszakoljuk egyes perifériás országokra, aztán a központi többletet termelő tagállamokba szépen elszívjuk azon ott felnevelt fiatalokat, akik majd itt dolgoznak a központban, és aztán itt mennek nyugdíjba. Nem elővigyázatosnak kell lennünk, amikor ebben a kontextusban beszélünk a mobilitásról, akkor minősítenünk kell, milyen mobilitásról van szó. A fiatal európaiak számára valóban ütőkártyáról, adóról van szó, de nem biztos, hogy ez mindig így van. Nagyon érdekes volt ez előadása, és remélem ön sem sajnálja, hogy ellátogatott hozzánk. Várjuk most válaszait. Let me start with... Hogy kezdjem azzal, amelyet többen is felvetettek. Ez pedig a diák hiteleknek a kérdése a master fokozathoz. Hogy kezdjem azzal, hogy ez az ötlet nem úgy kezdődött, hogy az ösztöndíjakat kikerüljék. Az ösztöndíjak továbbra is a fő célkitűzésünk lesznek. Én azt kívánom, hogy bárcsak lett volna elég pénzünk ahhoz, hogy a master eh, hallgatóknak, akik külföldön tanulnak, ösztöndíjakat tudtunk volna mindent nyújtani. Ez jó lett volna. De itt egy valós szükségletről van szó, és arra reagálunk. Mert mondtam a bevezetőmben, hogy tudjuk, hogy a jövőben az Európai Uniós munkahelyek 36%-a felső szintű végzettséget kíván, legalább master szintű diplomát. Ma kikap a master végzettséghez ösztöndíjat. Azok, akik már eleve támogatást kapnak a szüleiktől, és ez a háttérbiztonság aztán azt eredményezi, hogy ők hiteleket is felvesznek mi a garancia csomagot ezért akarjuk létrehozni, hogy lehetővé tegyük azoknak, akik nem privilegizált háttérből érkeznek, hogy külföldre utazhassanak, hogy a masterzüket megszerezik, anélkül, hogy a szülői, szüleik támogatnák őket anyagilag. Illetve azt szeretnénk, hogy nagyon feltételekkel kapják meg ezeket a hiteleket. Először is ne adósodjanak el a diákok. Mi azt mondtuk, hogy évente maximum 12 ezer euró, vagy ha két éves a kurzus, akkor maximum 18 ezer eurót kapnak ezen kívül. Úgy kapják meg, hogy ezt nem kell kiegészíteniük saját zsebből. Harmadsorban nagyon jók a hitelkamat feltételek és persze türelmi időszak a visszafizetésre, és ha kell, akkor föl lehet függeszteni a visszafizetés időszakát. Ez a felfüggesztés tehát létezik. Nagyon sok a vita erről, nagyon részletesen. Természetesen ma van egy elképzelés, mi szerint legyen egy próbaidőszak, egy kísérleti időszak. ...2017-ben lesz a program első értékelése, és akkor majd el tudjuk dönteni, hogy folytatódik, vagy sem. De egy dolgot le kell szögezni. Még ha van is egy ilyen átmeneti időszak, erre a kísérleti időszakra is jó költségvetés kell, mert különben hogy mérjük fel, hogy megvan-e a megfelelő hatása, vagy sem. Ennyit a diákhitelről. Ami az oktatás területén a költségvetés megnyírbálását illeti, egy, elég egyértelmű voltam az éves növekedési felmérésben, egyértelművé tettük a megszövegezésben, hogy a tagállamoknak prioritásként kell kezelniük az oktatást, még akkor is, hogyha jelenleg az államháztartásuk konszolidációjával küzdenek. De tudjuk rákényszeríteni a tagállamokat, még akkor is, hogyha vannak országspecifikus ajánlások. És azt mondjuk az adott országnak, negatív eredményeket fognak látni néhány év múlva az oktatásban sajnálatos módon, és itt realistának kell lennünk, a tagállamok politikusai azonnali eredményeket szeretnének látni, az oktatás pedig nem egy olyan terület, ahol ez megvalósítható. Ezért van az, hogy pont az e- oktatásban nyírbálnak meg. De hát pont ezért kell kivenniük a stabilitási paktumból az oktatást, mondja a szakbizottság elnöke. Jó, de egy dolgot hagy mondjak az oktatásba való beruházásról. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy növelnünk kell a beruházásokat. A beruházás fontos, mert sok tagállamban, jó, melyik országot ismerek? ismerem legjobban, az saját országomat. Nagyon sokat ruháztunk az oktatásba Cipruson, de mégsem voltunk sikeresek. Miért? Mert bután csináltuk a beruházásokat. Úgyhogy most akkor tisztázni kellene, hogy mik a prioritásaink, és okosabban kellene beruházni. Egyébként tudom, hogy ez máshol is gyakran megtörténik. I, I fully agree with... Uh, Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a minőség növelése nem elég. A minőség, hát ez a legfontosabb számomra. Mit látunk most nagyon sok országban? Nő munkanélküliség a főiskolát, egyetemet végzettek között is. Ez elfogadhatatlan. Semmi értelme diplomásokat képezni, akik aztán munkanélkülieké válnak. Úgyhogy a minőség nagyon fontos. Ezért én egy magas szintű munkacsoportot hoztam létre a bizottságban, a felsőoktatás modernizációjára ezért koncentrálok az oktatás minőségére. Ez kellene, hogy a rangsorolásnak, amikor az egyetemeket rangsoroljuk, a legfőbb tényezője legyen. Ez sokkal fontosabb, mint a mennyiség. Ami az elnevezést és az új program struktúráját illeti. Szerintem elmagyaráztam, hogy miért került a választás arra az elnevezésre, hogy Erasmus for All. Azt mutatják a tanulmányok, hogy igen, az iskolák ismerik a Koméniuszt. A Grundvigot ismerik azok, akik részt vettek a Grundvigban, A Leonardót ismerik, a képzésben résztvevőt, az Erasmus meg mindenki ismeri. akárkit kérdeztünk meg, akár az EU-ból, akár máshonnan, mindenki tudta, hogy mi az az Erasmus. Egy nevet kellett kiválasztanom, hát egyszerűség okánál fogva az Erasmus-t választottam. Ami az alprogramokat illeti. Jó, persze bizonyos értelemben konzervatívak mindenki, és mindenkinek van egy kedvence. De a mi struktúránk most másmilyen. Nem vertikális struktúrájú, hanem horizontális. Három fő intézkedés van. Mobilitás, partnerség és a politikák támogatása. Mindegy, hogy az ember hallgató, oktató vagy képzésben résztvevő, döntenie kell. Melyik? Mobilitás, partnerség, támogatás? Mi így állítottuk össze a programot. Ezen kívül még vannak alprogramok. Akkor még komplikáltabb lesz a rendszer. És a saját felelősségünket öljük meg így, hiszen az egyszerűsítés így meghal. Az egyszerűsítés azt jelenteni, hogy minden értelemben egyszerűsítsünk. A kedvezményezetteknek, az igazgatásnak, mindenkinek. Now, um, apprenticeships. I spoke a lot about apprenticeships because I believe that... A gyakorlati képzésben résztvevők helyzete. Erről sokat beszéltem már, mert láttuk, hogy Észak-Európában és Közép-Európában mennyire fontos ez ahhoz, hogy aztán majd munkahelyet találjanak. Ezért most van egy Memorandum of Understanding az említett országok és a déli országok között, ahol szakmai képzést, gyakorlati képzést nyújtanak egymásnak. Ennek az volt a cél, hogy minden részlet összefogjunk. A bizottságot, a tagállamokat, a szociális partnereket, hogy több ilyen helyet teremtsenek a gyakorlati képzéshez. Végül a mobilitást illetően. Beres asszony. Számunkra a mobilitás azt jelenti, hogy lehetőséget kínálunk az embereknek arra, hogy az úgynevezett transverszális szkígyeiket fejleszthessék. Mit értek ez alatt? Lehet, hogy az ember kitűnő oktatást, képzést kapott, de mégis a valós életben szükséges kijei nem fejlődtek ki, ezt fejlesztenék ki a mobilitás. Erre való az Erasmus mobilitási támogatása. De én nem értsenek félre, nem azért, nem azt akarom mondani, hogy az szívást támogassuk, nem ez a célunk, de persze, hogyha valaki, egy fiatal, munkanélküli, és akkor egy szomszédos országban munkát talál, hát akkor miért ne települne át oda néhány évre? De nem ez az alapcél. Ez csak akkor megoldás, hogy ha már más nincs. De a transzverzális skilleknek a támogatását tűztük ki célok. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Szerintem ez volt az első eszmecserénk, mióta kinevezték. Remélem nem az utolsó lesz. De szerintem nagyon hasznos volt. Mert ez a híd az oktatás, képzés és a munkahelyek között, ez nagyon fontos és az ön tapasztalata a bizottságban nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára, és köszönöm szépen. És a triológushoz sok sikert kívánok!